So, nach einem langen Nos. Ende starten wir jetzt mit unserer Megkezdjük a Környezetvédelmi Szakbizottság munkáját. A következőt szeretném bejelenteni. A hetes napi rendi pont, illetve a hatos napi rendi pont áthelyezésre került. A 15-ös napi rendi pont viszont nem működik a tolmácsolás valahol? Most működik? Holland-német viszonylatban van valami gond? Most működik, ugye? Akkor újra kezdem, jó? Újra kezdem. Mindenkit üdvözlök tehát még egyszer a mai szakbizottsági ülésünkön. A következő bejelenteni valóban hatos napi rendi pont, a Horizon 2020-as, illetőleg a hetes napi rendi pont az implementációval foglalkozna. Ezt a két napi rendi pontot elhalasztjuk, nem foglalkozunk az ülésünkön ezzel. A 15-ös napi rendi pont a másik, amelyről beszélni szeretnék Barevszki asszony opciójáról van szó, a, ez nem zárt ülés lesz, hanem nyílt ülés keretében kerül megvitatásra. Tehát 15. pont, tehát a nyilvánosság előtt zajlik a vita erről, ami a szakképzést illeti. A második napi rendi pont következik. Szeretném bejelenteni az összes nyelv rendelkezésre áll, sőt, horvát tolmácsolás is van a mai napon. Tehát ez egy premier, ha úgy tetszik. Az új kollégák érdekében történik ez. Aztán van két további kolléga, amelyvel, akik elhagyták a parlamentet, de Brün kolléganő, illetőleg Romana plump kolléganő, ő új környezetvédelmi miniszter lesz a saját hazájában, Romániáról van szó természetesen, és gyakorlatilag a másik intézményben foglalkozik környezetvédelmi politikával, Európa érdekében, ami engem illet. Még hivatalosan is fogunk gratulálni neki, egyelőre egy sima gratuláció, és reméljük, hogy szerencsés kézzel dolgozik majd. Két új kolléga érkezett, ők póttagok egyenlőre. Az egyik Mindóra Leveti, a másik pedig egy kolléga, Iván kolléga. Ők azok, akik váltják az említett két távozó képviselőtársunkat. Kliveti kolléganő éppen megérkezett. Jó Leinen mögött foglalt és üdvözlöm, kiveti, kiveti a üdvözlöm önt itt a parlamentben, és remélem kiváló együttműködést alakítunk ki. A harmadik dolog, amiről beszélni szeretnék, az egészségügyi munkacsoport szerdán, május 30-án 4 és 6 óra között találkozik az A5E2-es teremben. Ebben az esetben egy félidős értékelésre kerül sor, és az EU egészségügyi stratégiáját kívánják megvizsgálni, valamennyiüket várjuk. A harmadik napi rendi pont következik, egy vendégünk van a mai napon, János János Potocsi, aki a környezetvédelmi biztos, és egy érdekes vitára, eszmecserére kerül sor a mai napon, ezt így szoktuk csinálni mert gyakran, ez egy hagyományos dolog, három fordulóban vitatjuk meg a kérdéseket, számos kolléga kért szót eddig is, most mindenek előtt a biztosnak adom meg a szót, egy rövid bevezetőt tart majd, és utána ezekre, ezzel kapcsolatban kérdéseket lehet feltenni, remélem sok kolléga. János, öné a szó. Köszönöm szépen. egy rövid bevezető 5 percben a napi rend. Oh, itt mivel is foglalkozunk, a bizottság javaslataival, jogalkotási célzatú javaslatairól van szó. Mivel kívánunk foglalkozni? Mindenek előbb szeretnék köszönetet mondani, hogy eljöhettem a mai napon, és megvitathatjuk a jelenlegi folyó munkát, a jövőbeli terveinket, és három nagy területet szeretnék kiragadni, a biodiverzitás, a jogszabályok végrehajtása és az erőforrás gazdálkodás, és valamennyi területen szeretnénk, és azt hiszem sikerült is haladást elérni. Elmúlt szeptemberben fogadtuk el ezt a roadmap-et, amely hosszútávú fenntarthatósági víziónkból indul ki, és megfelelő zöld stimulusokat, ösztönzéseket szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a jelenlegi válságban megtaláljuk a kivezető utat az elmúlt heti jelzés nagyon fontos volt, amit küldtünk a roadmap végrehajtása érdekében. Szeretnénk haladni ezen a területen, kiváló javaslatok születtek a roadmap kiegészítése érdekében, és mindenképpen szeretnénk megfelelően végrehajtani, átültetni a gyakorlatmi a javaslatokat. Elmúlt héten a plenárison jó néhány javaslat hangzott el, és természetesen biztosítom önöket, hogy nem vártuk meg, amíg a roadmap-et elfogadták, igenis elkezdtük a saját lépéseinket megtenni. Az erőforrás hatékonyság az Euró 2020-ason belül egy nagyon fontos szerephez juthat a programon belül, és a bizottság egyik legfontosabb feladata. Három szakaszban foglalkozunk a kérdéssel az erőforrásokkal sokat vizsgáljuk meg, aztán megfelelő átmenetet biztosítjuk, és utána biztosítjuk a harmadik lépésben a megfelelő monitoringot. Természetesen előkészítjük a megfelelő közleményeket az egységes piac érdekében, az zöld termékek vonatkozásában, és a fenntartható élelmiszertermelés és az épületek témája lesz nagyon fontos a következő időszakban. A erőforrás hatékonyság természetesen fontos, hát egyik legfontosabb erőforrásunk a víz. A későbbiekben idén még szeret az úgynevezett Water Blueprint kezdeményezésüket beindítani. 2013-ban egy átfogó felülvizsgálatot tartunk a levegőszennyezéssel kapcsolatban. Ide tartozik az épületek témája, és Genfben is komoly haladást sikerült elérni. A biodiverzitás is természetesen nagyon fontos az erőforrás gazdálkodás szempontjából is. Ez elő, kellő helyet foglal el a napi Ezt integráljuk más EU politikákba is, és az jó biodiverzitás stratégiát mindenképpen szeretnénk végrehajtani, és a nagolyai programot szeretnénk itt a leghatékonyabban végrehajtani méghozzá olyan értelemben, hogy kiegészítjük azt a keretet, amely az EU-ban rendelkezésünkre áll, és megfelelő idegen, invazív ö, fajok ö, szembeni fellépést szeretnénk jogilag szabályozni, aztán a vegy, vegyi anyagokkal kívánunk foglalkozni, amelyek ártalmasak. Természetesen ez csak egy első lépés lehet, hogy leszedjük az EU környezetvédelmi intézkedésének első eredményeit, születeljük le ezzel és természetesen kíváncsian várom a szakbizottság véleményét a márciusi közleményünkkel kapcsolatban. A, jobb, a jogszabályok jobb végrehajtása természetesen az egyik központi kérdés, egy konzisztensebb, hosszú távúbb, fenntarthatóbb haladást kívánunk elérni az a fontos feladatunk, hogy mások dolgát és figyelembe veszük, amikor a saját dolgunkat végezzük, a közlekedés, a, a kutatás, a mezőgazdaság, vagy a külpolitika mind szerepet játszik a mi munkánkban is, és ezeket is szeret, ezt a kölcsönhatást szeretnénk erősíteni. Ez egy fontos teszt abba, a képességeink szempontjából. Abban bízom, hogy számíthatók az agbizottság tagjainak segítségére, az erőforrás hatékonyság, az ITRE, a közlekedési szakbizottság, a fejlesztési, a mezőgazdasági, a vidékfejlesztési, a halászati szakbizottságban fontos szerephez jut. A tagállamokkal is párbeszédet kell kialakítani a greening tekintetében, megfelelően figyelembe véve ezt a kérdést a támogatások alkalmazása során az európai szemeszter folyamata a legjobb mód arra, hogy az irányításban a legjobban figyelembe vegyük ezeket az elvárásokat az Euró 2020-as stratégiájának végrehajtása érdekében. Természetesen önök is tudják, hogy éppen most folynak a viták ezzel kapcsolatban, éppen holnap lesz a bizottságban. Ez egy nagyon font a greening folyamatát már megkezdtük, de is idén az idén, és megfelelő eredményekre várunk már 2013-ban is a hatékonyság területén. A első ülés jövő héten lesz egyébként. Utoljára, de nem utolsó sorban idén egy új javaslatot nyújtunk elő a környezetvédelmi politika a hetedik környezeti program keretében. Jó Leinen készít egy jelentést ezen a területen, és mindenképpen számíthatok az önök támogatására, azt hiszem, hogy megfelelően kezeljük a kihívásokat, és hozzájáruljunk az EU 2020-as stratégiájának végrehajtása érdekében, a jobb egészség kialakítása érdekében, ahogyan haladunk, többre van szükség, fokozott erőteljesebben kell dolgoznunk, és az ambícióinkat át kell ültetni a gyakorlatba, és széles körűen el kell terjeszteni valamennyi európai polgár érdekében az eredményeket. Tudom, hogy a harmadik pont lesz majd a jogszabályok végrehajtása, a második pont pedig a víz lesz, de amennyiben, hogyha az erőforrás hatékonyságról beszélünk, akkor az összes többi is érintő van, úgyhogy röviden ezt is meg kellett említenem. Köszönjük szépen Potosnyik biztos úrnak ezt a rövid, de velős áttekintést arról, hogy mit tervez a bizottság. Nyilván meg kell fontolnunk azt is, hogyha ez jogalkotási jelentéseket jelent számunkra, akkor a határidő a parlament számára 2013 márciusa, vagyis minden az, amit javaslatként itt nem működik a, nem működik a, a tolmácsolás bizonyos csatornákon, reméljük a magyart hallják. Valami technikai gond van. Tehát köszönjük Potocsnik úrnak az áttekintést és ha jogalkotás lesz ebből, jogalkotási jelentés, akkor 2013 márciusáig kell azt majd elkészítenünk. Ami később jön a bizottságtól, azt már nem tudjuk eddigre a dátumra megvitatni, feldolgozni. Mert 2014 márciusában pedig már ugye a választási időszak következik, és áprilistól már ülések sem lesznek 2014-ben egy jó ideig, tehát minden jogalkotási javaslatot időben 2013 márciusáig kell véglegesítenünk. Tehát ezt mindig gondoljuk meg, hogyha bizottsági javaslatról van szó. Ugye a forráshatékonyságról volt szó, nagyon jó volt egyébként az előzetes vitánk a Gebendi jelentésről. Több mint ötvenen szólaltak föl, tehát látható, hogy foglalkoztat minket ez a téma, és a jövőben is fog. Szászónak is egy vége, nagyon sok téma vár ránk, és sokan várnak szóra is. Először is Richard Zébernek adom meg a néppárt nevében a szót. Köszönöm, elnök úr! a környezeti témákról szóló viták meglehetősen zaklatottak szoktak lenni, de ez már így van régóta. Gratulálok biztos úrnak a Zöld héthez, amely az ő kezdeményezése volt, és azóta megvalósult, és sikerült megmutatni az embereknek, hogy mit tud az EU hozzáadott értékként teremteni, és igenis vannak jó szabályok, és ezeket a polgárokhoz közelíteni is tudjuk. Mégis van egy gondom, a környezeti jogalkotás Európában a végrehajtás szempontjából nagyon különböző képet mutatnak. Most felvázolta biztos úr a munkaprogramját, nem látom ebben azt, hogy nagy előrelépés történne a víz és levegő témák végrehajtási hatékonysága területén. Lesz hamarosan egy új preview, és azt látjuk, hogy Európán, vagy nagyon sok régió, város, önkormányzat elmarad az EU ö, levegő minőségi normáitól, noha elvileg minden támogatást megkapnak, ö, és megtesznek sok mindent, betiltják a forgalmat, ö, csökkentik a ö, tüzelőanyag felhasználást, és így tovább, és mégsem érik el a normákat. Sőt, azt látjuk, hogy Európán kívül egyes régiók már teljesítik az európai ö, zászlós normákat, tehát valamit kéne tenni annak érdekében, hogy ne csak új ötletek legyenek, hanem keményen betartassuk a már meglévő határértékeket. Ugyanez a helyzet egyébként a vízügy területén, a bizottság újabb javaslattal jön elő, erre majd az én vezetésemre írunk egy jelentést, de még mielőtt ezt elkezdjük ezt a munkát, ne felejtsük el, hogy nagyon sok tagállamban most sem tartják be ezeket az értékeket, és ha már ö, ugye óriási pénzeket költenek arra, hogy negyedik lépcsős víztisztító berendezéseket építsenek, és mégsem érik el a határértéket, akkor itt valami más baj is van. Tehát a legjobb akarat, támogatás és a beruházások mellett sem érik el a tagállamok a célokat, ez frusztráló. Tehát itt valamint az európai oldalról is át kéne gondolni, például a jóváhagyási eljárást, az, az ipari anyagok jóváhagyási eljárását és egyéb eljárásokat. Tehát önnek ugye még egy éve van, ahol már érdemben lesz biztos, tehát szerintem nem új szabályokat kéne kezdeményezni, hanem azt kéne meggondolni, hogy hogyan lehetne a tagállamoknak konkrét eszközöket a kezükbe adni annak érdekében, hogy teljesíthessék a vállalásaikat. Köszönöm. Köszönjük. Jó Lájnen kap szót. Biztos úr, ha a jogalkotás olyan gyorsan zajlik, mint ahogy az ön előadása, akkor még sok dosszié kerül idén az asztalunkra. Öt perc alatt nagyon sok témát felvetett, pedig öt perc nem sok. Szeretnénk konkrétan tudni, hogy 2013 márciusáig milyen jogszabályokkal számolhatunk, melyek lesznek azok a konkrét javaslatok, amelyeket az energiahatékonyság ügyében eddig majd meg lehet alkotni, és mi az, amit ezek közül majd kénytelenek leszünk későbbre halasztani. Szeretnék továbbá rákérdezni arra, hogy a forrás hatékonyság a hetedik eh, kutatási program, környezeti programban és a fenntarthatóság hol találkoznak egymással, milyen találkozási pontok vannak a két tart tartalom között. A legutolsó fenntarthatósági stratégiát most kidobják, és egy teljesen újat alkotnak helyette, és egy új dinamikus jogalkotás kezdődik, vagy pedig van közöttük összefüggés a három selekvési terv között. Múlt héten a plenárisom a tagállamokhoz is intéztünk kérdést egyébként, hogy elkészültek -e a cselekvési terveikkel az erőforrás hatékonyság kapcsán. A klímatémában az úgynevezett mitigation plenek és adaptation plenek kérdése van a napirenden. A Német Szövetségi Köztársaság a mai napon, csütörtökön itt bemutatta selekvési tervét ezeken a területeken, és jó lenne tudnunk, hogy a többi 26 ország hol tart ezzel, mert csak úgy lehet áttekintést nyerni a témáról, és lehet mérni, hogy sikerült előrelépni. Ami a jogalkotási javaslatokat illeti, két téma foglalkoztat engem, még a zaj, zajártalom, a zajvédelmi politika, hogy lesz-e itt valamilyen előrelépés. Richard Zieber említette a levegő minőséget. Európában a legtöbb ember bent ül egész nap, és keveset foglalkozunk, nem eleget foglalkozunk a munkahelyi levegő minőségével, azzal a levegővel, a, itt ezen a területen, ahol az emberek, amit az emberek naponta beszélnek, itt van-e valamilyen előrelépés? Chris Davisnek adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr megismételhetném, amit az elnök úr mond a jogszabályalkotásról. Szerintem figyeljünk oda erre az időbeosztásra, és ne feltételezzük mindenről, hogy első olvasatban lezárható. A parlament ugyanis sokszor e, fellép az első olvasat beli megállapodással szemben, mert a parlament számára nem mindig jó az, amit a tanács tesz. És gyakran ö, e, oda jutunk, hogy a tanács alapéte, alapértelmezetként veszi, hogy át a parlament beleegyezése úgyis meg lesz. Tehát azért a jogalkotási folyamat nem így zajlik. Hát a végrehajtásról egy dolgot Láttam egy-két dokumentumot, nem láttam azért sok lényegi dolgot, ami valóban bizonyítaná, hogy a bizottság többet teljesít, vagy többet ért el most azáltal, hogy a végrehajtásra koncentrál. Hát talán eh, valami számadatokat nem tudom, adhatna biztos úr, és akkor ezzel bemutathatná, hogy ez tényleg így van. Hadd beszéljek egy, eh, egy valamiről. A gépjárművekről szóló irányelv az életciklus végéhez érkezett eh, gépjárművekről szóló irányelv, még 99-ben, 2000-ben Karl-Heinz Frollens foglalkozott ezzel. 2006-tól lépett életbe az a követelmény, hogy minden tagállam a gépjárművek anyagának 85%-át használják újra, és ezt fel kell emelni ezt a százalékos adatot 95%-ra, hát a felhasznált anyagok 95%-át kell majd újra használni, de hát a tagállamok még a 80%-ot sem tudták teljesíteni, ettől is nagyon-nagyon messze vannak. A tőlük telhető legjobbat megteszik, de senki nem gyakorol rájuk semmilyen nyomást annak érdekében, hogy a jogszabályban lefektetett követelménynek megfeleljenek. Tehát akkor minek igyekeznének még jobban, hogy a szükséges kiigazításokat megtegyék. Hát nagyon sikeres volt ez a szabályozás. Én hallottam, hogy más országok is követték ezt a példát. Egész Európára kiterjedt ez, a cégek versenyeznek egymással, versenyeznek egymással, az újrahasznosítás, újrafeldolgozási célkitűzéseknek is megfelel, tehát nagyon jó, de hát a bizottságnak mégiscsak nyomást kell gyakorolni a tagállamokra. Hát úgy látom, hogy lehet, hogy ehhez jogi lépések kellenek, akkor jogsértési eljárásokat kell indítani. Hát az arcát nézve nem tudom, hogy mennyire, mennyire figyelt arra, amit én mondok, de hát mégiscsak le kellene ülniük a tagállamokkal, és nyomást kell gyakorolni, vagy nekünk pedig el kell, elmond, el kell mondani, hogy milyen intézkedéseket, jogi intézkedéseket kívánnak tenni. Köszönöm. Köszönöm, Krisz, és köszönöm a bejelentést is, hogy ugye a normál eljárás az két olvasat, amikor jogszabályt alkotunk, nem csak egy. Hát csak ha, hogyha elnök úr azt mondja, tezi hozzá Krisz Davis, egyébként nem. Köszönöm szépen, mondja az elnök úr. A következő hozzászólónk Bas Eichold. Boss. Köszönöm szépen. Kedves főnököm, és Potosnyi biztos úrnak is megköszönöm ezt a bevezetőt az energiahatékonyságról. Tényleg egyetértek, és úgy gondolom, hogy a plenáris ugye elfogadta a múlt héten a jelentést, amely nagyon világosan megfogalmazza, hogy hova szeretnénk menni. Hát most a bizottság következik, ugye, hogy mi is jön, hogyan tudunk cselekedni. Az elmélet megvan, és ezzel kapcsolatban egyet is értünk, nagy részt a gazdasági szempontokról is, tehát hogy sikerül majd hidat verni a parlamenti, parlamenten belüli különböző felek közé, a tanács is a parlament közé, de hát um, milyen gyakorlati lépéseket várunk, mindenki um, látunk majd, mindenki ezt a kérdést teszi fel szerintem. Három dolgot hangsúlyoznék, amivel kapcsolatban konkrétumokat várnék öntől. Az egyik az ökodizájn irányelv, hogy ez is szerepelt a jelentésünkben, és nagyon világosan elmondtuk, hogy az ökodizájn irányelv hatáját ki kell bővíteni, de csak az energiaterületre, hanem a nem az ezen kívüli területekre is, és nézzük meg, hogy hogyan lehetne az erőforrás hatékonyságot javítani mindenfajta dizájnon belül. Ez engem nagyon érdekelne, hogyha erről mondana valamit. Mikor várhatjuk ezt? Tényleg kibővítik-e, kiterjesztik-e a hatáját ennek az irányelvnek? és hogy ez egy olyan csomag lesz -e, ami még a márciusi időszak előtt hozzánk kerül. A második dolog pedig a biomassa. Ha megnézzük, hogy a biomassa kérdését hogy kezeljük az EU-ban, hát akkor lehet látni, hogy nagyon kevéssé hatékony erőművekben égetjük el. Ez valószínűleg a legkevésbé hatékony felhasználása, de hát ettől függetlenül azért a megújuló célkitűzések között ott van a felhasználása, tehát támogatjuk a biomasszát, de muszáj a fenntarthatósági követelményeket is fenntartani. Erről sok vita zajlik, de engem az érdekelne, hogy konkrét és ambiciózus fenntarthatósági célokat, kritériumokat mikor láthatunk, tehát a biomasszáról van szó, nem a bioüzemanyagokról. Én ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy ugye az együttes égetést, a nem hatékony erőművi égetést elkerüljük. És a harmadik dolog, csalódott vagyok, az az igazság, hogy most a kapreform javaslatok között kevés, amit lépnek, a tápanyag körben nincs elég előrelépés, a kapriformba sokkal több mindent be lehetett volna venni, a biodiverzitást látom, de például azt is tudom, hogy a foszfátok kapcsán egy zöld könyv készül az önfőigazgatóságában, és remélhetőleg ez a nyári szünet előtt megjelenik. Az lenne a kérdésem, hogy ezt a zöld könyvet felhasználják-e majd konkrét példaként arra, hogy hogyan lehetne a foszfátok kivonását erősíteni, ahelyett, hogy ezeket aztán importálnunk kelljen külföldről, és hogyan lehet más ágazatokat beépíteni ebbe a körbe, amelyek fel tudják használni a foszfátot, ennek az újrafeldolgozását, ahelyett ugye, hogy Marokkóba ból importáljuk, ugye, és utána pedig beengedjük a tengerbe, mert ez nem túl hatékony felhasználás, tehát még erre is várnám a választ. Köszönöm szépen. Anna Rosbach következik. Köszönöm szépen, elnök úr. jogalkotás összes részét alkalmazzuk és végrehajtjuk, akkor ez milyen hatással jár a háztartásokra? hogyan érinti ez a polgárokat. Egy sor dokumentum születik itt a parlamentben, de időnként jó, hogyha egy kicsit elakadunk ezzel, és megvizsgáljuk, hogy hogy érinti ez az embereket, hogyan változtatja meg az életüket vegyük az energiahasználatot, a vízhasználatot, a szigetelést, a külső-belső szigetelést, ugye a hideggel, meleggel szembeni védelem, alternatív energia, a napenergia, a szélenergia. Úgy látom, hogy nem megy a tolmácsolás, a francia tolmácsolás hiányzik. Meg tudjuk oldani ezt most? Akkor németül folytatom, az egy lehetőség. Most, most működik, jó? Tehát akkor folytatom. A pért a televízió vagy egyéb csatornák használata hogyan javítható, hogy elérjük az embereket, hogyan tudjuk bevonni az embereket abba, hogy meg kell változtatni az mindennapi életünket, az erőforrás felhasználását kell megváltoztatni, Ugye víz, szennyezésről beszélünk, de meg kell nézni például a gyógyszermaradványok hatását is a mezőgazdaságban, vagy a halászat területen is vannak hatások, a vegyszerekkel való fer, szennyezés is nagyon fontos, és hogy milyen hatással jár ez ránk nézve, ezt tudatosítani kell hogyha megnézzük a vízre gyakorolt hatását a gyógyszereknek, az otthoni maradványokat, az komoly dolog Na Raszpaknak köszönöm. Rossi úr. Rossi úr, lesz. Köszönöm, biztos úr, nagyon örülök, hogy itt van, és érdekelne engem, hogy ezt a költséges küzdelmet, ugye a széndiokszid kibocsátás ellen hogyan lehet összeegyeztetni. Hát ugye itt van, tessék, megemelem ezt a műanyag flakont a vízzel, mi is használjuk, kibocsátjuk a széndiokszidot, és akkor közben a másik oldal, vannak nagyon veszélyes anyagok, karcinogén anyagok, mérgező anyagok szerte Európában, és ez ugye az egyes tagállamok feladata, hogy ezektől a mérgező és veszélyes anyagoktól megszabaduljanak. Nagyon nehéz, illetve nagyon veszélyes Európát így fenntartani. Rettentő veszélyesek ezek az anyagok, toxikusok, karcinogénak és egyebek, és önök mit tesznek? Ugye azt mondják, hogy hát igen, az egyes cégeknek kell fizetni ezt a járulékot, amely egyre magasabb. És mit mond Almónia biztos úr, az ön kollégája, és gyakorlatilag idézhetném, ugye azt mondja a versenyügyi biztos úr, hogyha az EU és harmadik országok vesznek ebben a folyamatban részt, a harmadik országok szabályozása gyengébb, Nekünk ugye az a célunk, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását csökkentsük, támogatást tudunk biztosítani egészen az extra kiadások 85%-áig, amelyet a vállalkozások ugye kifizetnek. 2015-ig ez 75%-ra csökken. 2009 és 2020 között a kérdés, hogy ki fog fizetni, ki fogja megfizetni ezeknek az anyagoknak a, kezelési, a kezelését, az egyes tagállamok. Tehát egyfelől én azt mondom, hogy önök túlzott költségeket akarnak az iparra róni, azáltal ugye, hogy a CO2 kvótákat megvásárolják, és megint megismétlem ezt a példát a vízzel. A másik pedig hogy hatalmas segítséget is biztosítanak, mondjuk a társaságok költségeinek akár 85%-át is fedezik, és közben meg mit mondanak? Azt mondják, hogy hát igen, azért a szemetet mi nem akarjuk eltakarítani. Na de hát biztos úr, azért el kell dönteni, hogy most mit akarnak csinálni. Én egy olyan országban lakom, amely tele van olyan, olyan anyagokkal, amelyek a legkarcinogénebbek a világon. A régiók nem lépnek semmit, a tartományok nem lépnek semmit, a helyi önkormányzatok nem lépnek semmit, az ország nem lép semmit, és ez így megy 30 éve. Nem tudom, hogy a lakosok, majd megvárjuk, amíg a lakosság rákban és egyéb súlyos betegségekben hal meg, és tovább folytatjuk a Coca-Cola és egyéb üdítő italoknak a fogyasztását ilyen üvegekben. Köszönöm a koordinátorok körét, ezzel lezártuk. Egy néhány dolgot felvetettek, a környezetélmi cselekvési program az erőforrás hatékonyság szempontjából. Vannak nagy céljaink, ha ezeket végre akarjuk hajtani. Most eddig önkéntes kötelezettségvállalások születtek az iparon belül, a különböző ágazatokban, de rá kell jönnünk, hogy ezek nem vezettek semmire. És elég bátor lesz -e ahhoz a bizottság, hogy a külső költségek internalizálását elvégezze olyan módon, hogy egy javaslatot készít erre, mint például a közlekedésben, ahol az Euromatrica javaslata megszületett a bizottság részéről, és hogy ezt az elvet végül is a környezetvédelemben is alkalmazni tudjuk majd. Ezt szerettük volna a saját kezdeményezésű jelentésünkben elérni, és kíváncsiak várjuk, hogy mit tud a bizottság kínálni. Természetesen van egy pénzpolitikai, pénzügyi vetülete is ennek adónak számít ez, vagy nem, vagy hogyan alkalmazzuk, de az tény, hogy a vizet be kell árazni, még az összes többi anyagot egyelőre az egészségbiztosítás, vagy adón keresztül finanszírozzák ezt. Most ezt az elvet sikerül-e majd megváltoztatni? Biztos úr. Meglehetősen hosszúra nyúlt a lista. Van egy néhány dolog itt, hogy a második és harmadik pontban is vissza kell térni erre, ez össze fog keverni egy kicsit. Az első Richard kezdte a jogszabályok végrehajtásával, az implementáció kérdésével. Ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően azt mondta, hogy számos esetben igazából nem látjuk a lépéseket, és ez valóban igaz. Azt gondolom, hogy ha nem hajtják végre ezeket a dolgokat, ez mély gyökerekre nyúlik vissza, és a tagállamok szintjén egyre problémásabb, vagy egy új megközelítést alkalmaztuk, amikor megnéztük az implementáció kérdését, új javaslatokat készítettünk, ezeket bevettük a közleményünkbe, és a problémák gyökerét próbáljuk megragadni, és ha arról van szó, azt hiszem két fő probléma van itt Európában a polgárok nem bíznak a kormányaikban, a kormányok meg nem bíznak egymásban, és ez az egyik fő problémája a végrehajtásnak. Ezzel foglalkoznunk kell két dolgot, majd később még elmagyarázok. Az egyik részletesebben is, az egyik, hogyha tisztázni kell hogy mi áll rendelkezésre, milyen tudásunk van egy adott kérdésben, a másik pedig egy képességgel foglalkozik a tagállamok szintjén, hogy ugye arról van szó, hogy képesek-e végrehajtani egyformán ezeket a dolgokat, képesek-e egyáltalán eleget tenni annak, amit elvárunk egymástól, és összehasonlíthatók-e az eredmények, és tényleg jobbak lesznek ezek, és tényleg a polgárok bíznak-e majd abban, amit a kormányaik mondanak nekik. És eh, ezt elkezd, szándékosan kezdtük el vitatni. Mm, a közlemény útján úgy gondolom, hogy ha ezzel foglalkozunk, akkor a hetedik eh, keletprogramban ez majd jobban előtérbe kerül, és akkor együtt tudunk lépni ezen a területen. Nem látok más megközelítést, amit alkalmazni lehetne. Itt van a jogsértés kérdése, jogsértési eljárások kérdése, amiket Krisz említett. Ön is tudja, ma délután vitatjuk meg a témát, például a levegő területén a jogsértési eljárásokat, természetesen prioritásokat kéne kialakítani. Hogy, és egy kicsit fura ez is, ugye? mit is jelent ez itt ebben az összefüggésben. Nyilvánvalóan mindenkivel foglalkoznunk kell, aki megsérti a jogot, de több száz ilyen esetünk van, akkor mit, mit csinálunk? Valamilyen döntést meg kell hozni ilyen esetekben. Gyorsabban haladjunk-e azokkal, amelyek nagyon elterjedtek, vagy hosszú távú hatással járnak, vagy nagyobb népességet érintenek. Nem tudom, nem látok lehetőséget arra, hogy az összes ilyen jogsértéssel foglalkozzak. Egyszerűen túl sok van ebből. És éppen ezért azt gondolom, hogy valamit tennünk kell, és ezt komolyan is veszük. De ja, igazából Természetesen mindenkinek a politikákat végre kell hajtania, és egyre több elvárás születik, egyre több követelmény születik egyes területeken, ez világos. Másrészt viszont ezt is meg kell oldani, tehát ez, de ez nem egy kifogás akar lenni, csak szeretném elmondani. objektíve nem tudunk mindennel foglalkozni egyidejűleg, ez nem fog működni. Nem, nem tudjuk megcsinálni, pedig jogos lenne nyilvánvalóan. Nem tudjuk ugyanen erővel képviselni az összes ügyet. Aztán a következő kérdés a jövő évre vonatkozott. Az egyik nagyon fontos dolog, amelyre itt gondolunk, itt az levegő minőség vizsgálata. Természetesen ez egy nagyon nehéz vita lesz, ez a levegő politika, ez nem egy egyszerű e, dolog Európában, és hogyha ezzel foglalkozni kívánunk, akkor el kell jutni a problémák gyökereig, és természetesen más ágazatokat is érintünk ezzel, és majd meglátjuk, hogy megfelelő válaszokat tudunk-e adni. Természetesen igyekszünk, ez meglehetősen nehéz ügy volt, amikor a Göteborgi jegyzőkönyvről beszéltünk, és a tagállamokat természetesen szeretnénk ambicionálni ebben az Euró 2020-as végrehajtásához esetre szükség van, és megfelelő irányelvre van szükség, hogyha ezt el akarjuk érni. Ezt így képviselem az Európai Bizottságon belül. És a tagállamoktól komoly erőfeszítéseket várunk ezen a területen. Másrészt a WHO is igazolja, hogy ami tényleg nagyon problémás, az az levegő minősége az emberi egészség szempontjából. Világosan bizonyítani tudjuk, hogy itt közvetlen összefüggés van egyes betegségekkel, az aszma és más betegségek említhetők városokban korábban halnak emberek adott esetben az ország többi részéhez képest, és ezt nem ignorálhatjuk, hogy ez így van, ez igaz. Ez túl fontos téma ahhoz, hogy ignorálhassuk. A másik pedig szerintem, amire fókuszálnunk kell még, meggyőződésem, az megint csak az, hogy az a erőforrás hatékonysági platform megkezdése, beindítása, erre szükség van a platform beindítására, mert jobban figyeljünk erre, mert eddig nem eléggé foglalkoztunk ezzel, és ez egy politikai súlyt kell adni a dolognak méghozzá oly módon, hogy meghatározunk célokat. Ez alapvetően fontos, hogy legyenek ilyen céljaink, majd visszatérek erre meg a későbbiekben. A World Business Council is megemlíti ezt a fenntartható fejlődés érdekében a Rio előtti <coughs> hét billióról beszélünk 200 cég esetében, és a cél meghatározása a fontos a nevelés, az oktatás, és a megfigyelés, és a beruházás is nagyon fontos. És hát itt egy konkrét üzleti területről beszélünk, oda kell figyelni, amit az üzleti élet mond ezzel kapcsolatban, hogy ők hogyan látják a megoldást. Feltétlenül szükségünk van arra, hogy itt valamiféle új megközelítés alakuljon ki. Aztán egy további probléma, amit említettek még. A NISZ probléma a, a környezettel összefüggő betegségek témája természetesen nagyon fontos. Itt további lépésekre és akciókra van szükség annak érdekében, hogy ezt az irányelvet el tudjuk készíteni, és internetes konzultációra van szükség, hogy felvizsgáljuk a jelenlegi helyzetet, és ezzel párhuzamosan természetesen igyekszünk közös módszereket kialakítani annak érdekében, hogy az Európai Unión belül egységesen lépjünk fel. Tehát ebbe az irányba el fogunk indulni, és haladunk is majd tovább. Aztán az implementáció, a jogszabályok végrehajtása az, amiről már beszéltem, az eco-design, az eco-design volt a következő téma, amit felvetettek az e- környezetvédelmet figyelme bevévő tervezés, a bizottságnak pozícióra van szüksége, és 2012 végére fogunk egy egységes álláspontot kialakítani ebben a bizottsági szinten. Készítettünk tanulmányt, a következtetések pedig arra mutatnak, hogy túl korai már most megállapításokat tenni. Elméletben természetesen nagyon komoly hatásokkal járhat egy ilyen álláspont kialakítása, de a módszerek még nem teljesen hozzáférhetők, és nagy a kockázata annak, hogy nem tesznek eleget az előírásoknak, hogyha most alkalmazzuk. Én nem azt mondom, hogy nem kell dolgozni ezen a területen, hanem azt mondom, hogy megfelelően teszteljük a módszertant és a környezetvédelmi lábnyomot, amit itt figyelembe tudunk venni, de természetesen a jogalkotáshoz szükség van a megfelelő jogszabályok felvizsgálatára a megfelelő pillanatban, csak azt akartam mondani. Abszolút hiszek az eco-designban, abszolút hiszek abban, hogy itt az energiafelhasználás figyelembe kell venni, de a lépéseket kellő időben és olyan módon kell megtenni, hogy tudjuk, hogy jó irányba haladunk, és tényleg végrehajtható az, amiről döntünk. Ez szerintem nagyon fontos a bio kérdések, a biomassa, stb. is szóba kerültek, e teljes joggal vetették fel, amit felvetettek. Természetesen szükség van arra, hogy ne hozzunk rossz döntést. Arra nagyon kell figyelni, mert ha meghozunk egy rossz döntést, akkor nagyon nagy problémákat okozunk a különböző mellékhatásokkal a legkülönbözőbb területeken akkor beindul valami, és azok ugye ez az érvelésben is nagyon súlyos problémákat okozhat. A biomassa tehát nem tudom pontosan. Éppen nemrég volt egy vita ezzel kapcsolatban a bizottságban, ha különböző vélemények vannak ezzel kapcsolatban. Hiszünk abban, hogy további lépéseket kell tenni, ahhoz képest, ahol most tartunk. A kérdés persze az, hogy hogyan alakítjuk ezt a részletekben. A felülvizsgálatokat meg kell csinálni, az értékeléseket. Egy dolgot nem szabad elfelejteni, hogy a biomassa, a megújuló erőforrásokra miért van szükség, miért akarjuk ezt a erőltetni a klímaváltozás miatt, és azért, mert a klímaváltozás problémáját kezelni akarjuk, a CO2 kibocsátás problémáját kezelni akarjuk. Tehát ebből a szempontból kell közelítenünk a kérdést, hogyha mai szempontból vizsgáljuk ezeket a témákat. Szükség van arra, hogy természetesen legkülönbözőbb dolgot felvethetjük, ilyen sokat költöttünk, ruháztunk be, de sose szabad elfelejteni, hogy miért indítottuk el ezeket a politikákat. Én egyértelműen azt mondom, hogy mindig azt tartsuk szem előtt, hogy miért indítottuk ezt el, ami a tápanyagkört illeti, és a biomasszát, a foszfátot, egy eh, biogazdasági közleményt évvége felé fogunk elfogadni, Trajánikol biztos úr és én dolgozunk ezen, és ezeket az elemeket ott alaposan meg fogjuk tudni vizsgálni szerintem. Aztán van itt egy néhány dolog, ami az energiahatékonysággal összefügg konkrétan a foszfátnál. Mondtam, hogy külön dolgozunk ezeken az témákon, de az energia, az erőforrás hatékonyság kapcsán két dokumentumot készítünk elő bizonyos ágazatokra vonatkozóan, amelyeket külön kell vizsgálni. Két ágazat, az a mobilitás az egyik, egy fehér könyv is foglalkozott ezzel, és az élelmiszer témája, ez ide tartozik, ugye a harmadik pedig az épületek, ahol itt is előkészítünk egy megfelelő dokumentumot, ami egy follow-upja lesz annak, amit már eddig csináltunk. Aztán itt van még Rosenberg kolléga kérdése, a dissemination, vagyis a dezinformáció áramlás, terjesztés. Rémálmom az, hogy amikor a forráshatékonyságról beszélünk, gazdasági és politikai körökben, nem a bizottságról beszélek, hanem tágabb körről, mindig azt mondják, hogy az forráshatékonyság egyenlő az energiahatékonysággal. Nem, az energiahatékonyság nagyon fontos dolog, de ki kell azt terjeszteni, és sokkal szélesebb dolog a resource efficiency, a forráshatékonyság. Hiszen ide tartoznak a vizek, a levegő, a lásványkincsek, és reméljük, hogy ennek a fogalomnak a jövője a médiában egy kicsit hálásabb lesz, és jobban figyelnek majd rá a jövőben. Ön is említette, hogy és ez egy jó ötletnek tűnik számomra, hogy a Resource Efficiency platformot arra lehetne használni, hogy a nemzeti szinten felmerülő gondolatokat, ötleteket teszteljük a végrehajtás, végrehajthatóság szempontjából. Ez egy nagyon vonzó gondolat és logikus gondolat. A, vízbe bekerülő káros anyagok ö, ö, kibocsátások témájában, amit Rossi úr is felvetett, nem mondhatjuk, hogy az a tervezet, amelyet elkészítettünk, hogy ez szélzottan csak ezzel foglalkozik, ez igaz. De úgy gondoljuk, hogy bőven van eszköz a kezünkben annak érdekében, hogy a prioritásos listával együtt, hogy a vízben előforduló vegyi anyagok kérdését kezeljük, és most először javasoljuk azt, hogy a gyógyszerek témáját is vitassuk meg ennek kapcsán is. Ez egy új lépés előre, és kemény, komoly vita várható ebben az ügyben. Én meggyőződésem az, hogy erre szükség van, és biztos, hogy a vízügyi keret irányelv kapcsán ezt is meg kell újítanunk. Vagy azon belül a vízügyi keret irányelv valóban még nem jutott el az érett végrehajtási fáz, fázisig, ugyanakkor a vizek vegyi anyag tartalmáról szóló részt ehhez ebbe integrálni kellene. Az ön kérdése, volt még egy kérdése, amely az externáliákra vonatkozik, illetve ugye a pénzekről van szó, ez mindig a legkényesebb kérdés. Keményen dolgozunk azon, hogy most az európai szemeszter kapcsán nem szabad túl sokat mondanom, mert még ki tudja még, hogy holnap milyen javaslat jön ki tőlünk, de beszéltünk róla, figyelünk erre a kérdésre, és egyes ajánlások abba az irányba hatnának, hogy a munka megadóztatása helyett a környezeti externáliák adóztatásátra eh, áttérnének, vagy legalábbis ebbe az irányba mozdulnának el, akkor, ha ez persze nem terheli meg túlzottan a gazdaságot. A, a munkaerő jelenleg nagyon megterhelt adókkal, tehát van esély arra, még ha ezt nem is ígérhetem meg, hogy történik majd egy ilyen elmozdulás, de és hát ezt az is ösztönzi, hogy bevétel hiányosak a tagállami kasszák, tehát ha más nem, akkor ez is motiválja őket majd arra, hogy új típusú adókon gondolkodjanak. Ami a környezeti állami támogatásokat illeti a környezetvédelem érdekében, eh, ami megfogalmazott eddig, az még nem kötelező érvényű, ez nyilván logikus is az alapján, hogy ezek mikor születtek, de a mai gazdasági helyzetben most lehet, hogy rájönnek arra, hogy a környezeti adónak új aspektusai és érdekesek lehetnek a kormányok számára. De persze mi arra törekszünk, hogy itt a költségek internalizációja történjen meg, tehát a szennyező fizessen el, ha egy cég minket kérdez, akkor mindig úgy mérlegeljük el ezt, hogy, hogy ebbe az irányba hat-e. Köszönöm szépen. Most akkor térjünk rá a második körére a kérdéseknek, de még mielőtt ezt tesszük, üdvözölnék egy új portugál kollégát a körünkben, Alda Susa urat, aki póttaként van ma először jelen bizottságunkban. Köszöntjük őt! Most akkor rátérünk a második körre, Eh, Karl Heinz Florenz lesz majd az első felszoruló, de megadom eh, elnézést, inkább biztos úrnak előbb a szót, egy négy perces bevezetés erejéig. Köszönöm a parlamentnek a Riói eh, agendának kialakításában betöltött szerepét Végig igyekeztünk Önöket folyamatosan tájékoztatni arról, hogy hol tartunk, és szeretnénk segíteni, most ezt az akkreditációval is elkezdtük, tehát számíthatnak ránk. A bizottság egyetért önökkel abban, hogy a költségeket alacsonyan kell tartani. Voltak erről tárgyalások, a kommunikáció területén. A parlament azt kérte, hogy a riói tárgyalások eredményét fordítsa le az Európai Bizottság konkrét célokba, célokra, és ennek megfelelően a Rio kapcsán most nekünk az a célunk, hogy ezeket valóban megfogalmazzuk konkrét intézkedések formájában. A fenntartható energia, víz, eh, eh, hulladékkezelés, vízvédelem témájára Mindet tehát a parlamenttel összhangban. Szeretnénk egyúttal a szegénységet is csökkenteni, és az inkluzív növekedést is szolgálni ezekkel az intézkedésekkel, munkahelyeket teremteni, zöld gazdaságot mindenkinek, ami azt jelenti számunkra, hogy a jelenlegi ortodox merev rendszereket lebontanánk. Rio nem csak a környezetvédelemről, a zöld gazdaságról is szól, és ennek kapcsán meg kell mutatnunk, hogy ez hogy illeszkedik bele a szélesebb fenntarthatósági elképzeléseinkbe, az, az érzékeny ökoszisztémák ideértve a talajok védelmét is, hiszen a talajvédelme a mezőgazdaság alapja hiszen ö, életünk az élelmiszerek a talajminőségétől közvetlenül függenek a zöld gazdaság érdekében a cégeket is próbáljuk rávenni arra, hogy ők is fogalmazzak meg zöld célokat Rio jegyében. Elkötelezte magát a Rio konferencia a fenntarthatósági célok mellett. Mi azt javasoljuk, hogy a zöld gazdasággal ö, mi is illeszkedjünk ezekhez a célokhoz, megerősítjük elkötelezettségünket közben a milleniumi fejlesztési célokkal kapcsolatban, és a 2015 utáni időszakkal is foglalkozunk, a fenntarthatósági célokat úgy fogalmazzuk meg, hogy holisztikus és koherens legyen ez a megfogalmazás. Ami a végrehajtás magát illeti, mobilizálni szeretnénk minden forrást, külföldi, belföldi, magán és állami, Hivatalos támogatási programokat indítunk tovább. Az EU eddig is a legnagyobb támogatója volt ennek az átállásnak. Új ügynökség kialakítása kezdődik a UNEP-nél. Mi ezt támogatjuk, hiszen meg kell erősíteni a fenntartható fejlődés célok intézményi hátterét. Mi lassú, de hatékony előrelépés hívei vagyunk. Parlamentünk üzenete, parlamentjük üzenete alapján azonban úgy gondoljuk, hogy az bizottság, ha önmagával az EU egészen koherens akar lenni, akkor ki kell állni a jövőben is azokat a célokért, amelyeket mindig is fontosnak tartottuk, és tartottunk, és számítunk az önök támogatására ebben. A vízvédelmi tervezet novemberben fog kijönni. A jó minőségű vízellátás mindenkinek mottója alatt. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, az egymással összekötetésben levő rendszerekben gondolunk, egy, gondolkodunk, egyre nagyobb integrációban és a jelenlegi keret integrálásában. Múlt héten, a zöld héten volt egy olyan ülés is, amikor sok érintett gazdasági szereplő nyílt konzultáción vett részt, sőt ez tart majd még június 7-éig is. Ezt a vízügyi tervezetet folyamatosan egyeztetjük. Örülök annak, hogy önökkel most erről beszélhetek, Zéber úrral ugye különösen, és reméljük, hogy az elfogadás előtt még érdemben ezt meg tudjuk tárgyalni az Európai Innovációs Partnerség kapcsán is felmerül a téma, hiszen világos számunkra, hogy innovatív megoldásokra van szükség, a vízügyi területen is nagyon sok itt a kihívás, másfelől pedig a gyorsan növekvő globális piacok az innovációra jól rágálnak, és Európának meg kell ragadni az ebben rejlő lehetőséget, fontos megoldásokat tőlünk lásson a világ. Múlt héten egyébként Grunfabszínban voltam Dániában, hétfőn, és ők olyan szivattyú, szivattyúkat gyártanak, és válság idején is 10%-os növekedés mérnek ennél a cégnél, látható, hogy a vízügyi infrastruktúra fejlesztése dinamikusan fejlődő ágazat. A jelenlegi nemzeti és európai kezdeményezéseket összhangba akarjuk hozni egymással, és örömmel hallgatom meg az önök véleményét is ezzel a témával kapcsolatban. Dank. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ez a téma plusz EU plusz 20 témája, és más hasonló témák itt a parlament, a bizottság más szinteken is fog még beszélgetni. Azt hiszem Szepkovics kolléga a megfelelő partner abban, hogy megbeszéljük, hogy a bizottság delegációjába a parlamentet hogyan veszik figyelembe, és hogy hogyan tudunk a helyszínen dolgozni tisztességesen, mert a végén, hogyha itt a szakbizottságban és a parlamentben döntéseket kell hozni, olyanokat, amelyeket a tagállamok és a választó körzetek szintjén kell képviselni ilyen értelemben ezt a témát fel fogjuk vetni, hogy a jövőben a parlamentet hogyan tudjuk észszerűen integrálni a dele- delegációkba, hogy részt vegyünk a munkában, és a helyszínen is lehetővé tegyék nekünk a munkát, és ne egy, egy delegációban egy, egy ember legyen jelen. Richard Zéber a jegyzőkönyvön kívül szeretnék egy kérdést feltenni. Biztos úr, vannak olyan hírek, hogy a bizottság 120 termet foglalt Rióban. 120 termet. Igaz ez a hír, vagy csak hír ez? Pletyka, hogy úgy mondjam. Mi nem megyünk oda szakbizottságként, az igaz, de azért ezt tisztázni kell. hogyha az összes adatot tudnám ezzel kapcsolatban, hát ez nekem most nagyon magas számnak tűnik őszintén szólva, mint már elmondtam, hogy mm, az Európai Parlament küldött egy üzenetet teljes joggal, és tényleg mi is továbbítottuk ezt a szolgálatainak és más szolgálatoknak is ezt az üzenetet, hogy megfelelő felelősség tudattal kell fellépnünk az európai helyzetet figyelembe véve. Másrészt viszont azt is kell, hogy mondjam, hogy van munkánk, van feladatunk, el kell végeznünk fontos munkát Rióban, és mindenkinek a lehető legjobban kell segíteni azt, hogy elvégezze a munkát. Köszönöm szépen. Az első hozzászóló most Karl-Heinz Florenz. Karl-Heinz, parancsolj! Biztos úr, van egy gondom az egyik gondom az, hogy ön a kedvenc biztosom, másrészt pedig, hogy a legtöbb problémám az önök főigazgatóságával van. Nem örülök annak a bejelentésének, hogy nagyon sok jogalkotási lépés előtt állunk. Ennek örülni kéne, de nézzük meg reálisan, hogy mit hajtottunk végre. Akkor igazából ez egy pofon valahol. Ezt minden alkalommal elmondom, hogy amíg én itt vagyok, el is fogom mindig mondani. A vízügyi keretirányelv egy katasztrófa volt. Mindenki mondhat, amit akar, és mindenki gratulálhat egymásnak itt a teremben, hogy milyen jók voltunk, de nézzük meg a határ átlépéseket, ahol egy folyó egy egyik országból a másikba megy a Rajna, a Mász, vagy hasonló folyók. Nézzük meg, milyen értékek vannak ezekben a folyókban az érkezési országban már régóta betiltották ezeket az értékeket, és a bizottság nem csinál semmit, és a bizottság nem is tud mit semmi, mert a hulladék irányelvnél is, és a víz ügyi szabályozásban is olyan tágan értelmezik a fogalmakat, hogy a bizottság semmit sem tehet. Éppen ezért azt gondolom, hogy bizottságként van egy ellenőrző funkciójuk, és mielőtt itt tényleg erősek legyen, lehetnek, irányelveket kell módosítani. A hulladék irányelv szerint mindenki azt csinál, amit akar. Olaszország azt csinál, amit akar. Bármilyen vitát hajlandó vagyok vállalni ebben az összefüggésben. Azt mondják, a hulladék az X, és akkor a bizottság ellenőreként oda mehetnek, ha X hulladékról van szó, ez egy nemzeti feladat, és semmit nem tudnak csinálni, az irányelvet kell módosítani. Chris Davis a forgalomból kivont autókról beszélt. Én, én voltam a szerzője a jelentésnek, és azt hittem valami nagyot csinálunk, de a vége, hogy minden autó tulajdonos azt mondhatja, hogy ez a kocsi még jó, még ha nincs is rajta kerék, vagy gumi és akkor van valamilyen vámos, mondjuk Németország és Hollandia között, aki persze nincs, de ha lenne, akkor is mindent át kéne engednie. Az összes ócskavas autó elmegy Kelet-Európába, ahogy kell, és a vállalatok, kis és középvállalatok, amelyek recyclinggal akarnak foglalkozni, szépen csődbe mennek, mert nincsen öreg autójuk. Vagyis irányelveket kell módosítani nem kell túl sok újat csinálni, karcsosítani kell őket, jobban kell csinálni, nem kell mindenbe beleütnünk az orrunkat, őszintén szólva. Igen, a környezet elviselhetőségi vizsgálat, ez hogy röhögni lehet rajta. A holland határ közelében élek. Nagyon különbözően, abszolút különbözően alkalmazzák a fogalmat Hollandia és Németországban. Nem akarom megmondani, melyik a jobb, melyik a rosszabb, de teljesen eltérő Csináljunk kevesebbet, amit a polgárok jobban megértenek, és jobban csináljuk. Aztán még egy dolog, nyilvánvalóan biztosként ő nagyszerűen, ő nagyszerűen működik, és nagyon tetszik nekem, és hát hogyha a törvények őreként akarnak fellépni, akkor bizony erősíteni kell a csapatát. Köszönöm, Tudom, Merkel. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani, és szeretném dicsérni. Itt a kollégák folyamatosan elérhetik önt, nem csak a mai napon, hanem a Twitteren keresztül is. Például elmúlt pénteken két kérdést tettem fel, és azonnal választ kaptam a Twitteren feltett kéréseimre. Tehát eh, köszönöm szépen. És a kollégák itt említetik a big to small kérdését. Vannak nagy kérdések persze, de én egy apró dologgal nyitnék mindenek előtt. A biomassa egy hatalmas probléma. Azt gondolom, hogy nagyon sűrű, megvitattuk ezt a Gebrandi jelentésben is, hogyha a, megszüntetnénk a újrafeldolgozható anyagok elégetését, mint a biomassa esetében, akkor szerintem más célokra lehetne felhasználni ezt az anyagot tényleg, hogyha lebontható. És aztán a másik pedig a, a hulladék lerakás, tilalma, lerakó telepek tilalma is egy nagyon érdekes téma, ez a kedvenc témám, és szerintem 2020-ban reméljük, hogy sikerül megoldani ezt jól. És ön említette a ugye hulladékként vagy szennyezősként említette a maradványokat, a gyógyszermaradványokat, de itt nem csak erről van, csak nem csak szennyezés, ez újra használható, ha kinyerjük az anyagokat természetesen, és nyilvánvaló különböző problémákat meg tudunk vitatni, de hogyha vissza tudnánk nyerni ezeket a dolgokat, vissza tudnánk tartani, akkor ez akár újra felhasználható anyagokat is jelentene. Ez nem tiszta szennyeződés. És természetesen ilyenfajta innovációra szükség van. Vonatkozik ez a foszfátokra és az antibiotikumokra is. Aztán a következő dolog, még lejjebb megyek, itt van egy ilyen műanyag flakon, ugye általában víz van benne Európa egyik végéből miért szállítunk a másik végébe vizet, pedig ugyanaz van benne, tiszta csapvíz, vagy legalábbis többé-kevésbé összehasonlítható. Nem ez a legnagyobb nonsens, amit csinálunk, hogyha műanyag flakonokat szállítunk Európa egyik végéből a másik végébe, ugyanazzal a vízzel töltve, tehát ezt az önök irányelvében talán jobban figyelembe kéne venni, és a stratégiájukban mi a parlamentben igyekszünk ezt megakadályozni. A kollégák, akik ezt nem írták alá, eddig írják alá most már annak érdekében, hogy jobb alternatíváink legyenek. Most pedig a legapróbb rész, amiről beszélni szeretnék, a, a mikro vagy nano részecskék megjelenése a vízben. Egy kérdést szeretnék itt feltenni. Azt gondolom, hogy a legkülönbözőbb maradványok, anyagok vannak benne, apró például ezüst, vagy endokin anyagok is vannak, amelyek itt az üvegben szerepelnek. Tehát itt a biodiverzitás érdekében lépnünk kellene valamilyen nem csak stratégiai szinten, hanem tényleg jogalkotási javaslat keretében. Köszönöm szépen a két perc betartását csak azt tudom mondani, tényleg kiváló, amit a biztos úr, példaérték, amit biztos úr csinál, én is figyelemmel kísérem, amit Twitteren csinál, a szociális médiumokat kiválóan kezeli Potosnik biztos úr, nagyon jó csere alakul ki a legkülönbözőbb érintett szervezetek, de egyszerű polgárok is részt vesznek a vitában. Igen, példaértik, ahogy ezt működtetik. Következő pedig Gebrandi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr! és megköszönöm biztos úr, hogy eljött hozzánk, és köszönöm az együttműködést is az informális delegációnkkal, amely Rióba utazik. Én nagyra becsülöm, hogy ilyen szorosan dolgozik ezzel az informális küldöttséggel is. Személy szerintem még mindig úgy gondolom, hogy nem túl késő ahhoz, hogy ezt a küldöttséget formálissá tegyük, de hát ez egy másik kérdés. Ma egy Érdekes hírt olvastam. Németországban a napenergiával kapcsolatban világrekordot állítottak be. Olyan sok energiát tudtak generálni a jó időnek köszönhetően, ha jól emlékszem, 22 ezer megawattot, tehát olyan sok energiát tudtak generálni, hogy ez megfelelt 20 atomerőmű munkájának, ez egész hihetetlen. Tehát gyakorlatilag az energiafogyasztás, egész Németország energiafogyasztásának az 50%-át jelenti ez. Én nagyon lelkes lettem ettől, és választ kaptam valakitől, aki azt mondta, hogy hát igen, nem ilyen áron. Aztán ez a viszont válasz, a visszaválasz egy jó példa arra, hogy amikor itt egy pozitív történet az új energiáról, amely mindenkinek energiát biztosít, és tessék, hogy mi a reakció. Egy kicsit arra emlékeztet ez engem, amikor a tagállamok az erőforrás hatékonyság kérdésére vagy rióra reagálnak. Az a benyomásom, hogy az általános hangulat az ilyen. Ez, hogy sürgősen kell lépnünk, ez a pozitív eh, hangulat még nincs ott hogy tényleg át kell alakítanunk a gazdaságokat. Talán erről egy picit még beszélhetne arról is, hogy a tagállamok útja mi Rio felé. Az is érdekel engem, hogy New Yorkban mi történik, miközben ugye itt beszélünk, hogy a tárgyalások utolsó fordulói zajlanak most. És végül pedig azon is gondolkoztam, hogy vannak olyan országok, g közül, akik együttműködnek velünk. Nem tudom, hogy működik -e ez esetleg, hogy Rio után azok, akik hajlandóak együttműködni, akkor az úgynevezett Coalition of the Willing-et létrehozzuk, tehát az előrelépni kívánok e, együtt tudnának működni, és esetleg mondjuk kereskedelmi előnyöket biztosíthatnánk ezzel ezeknek az országoknak, azáltal, hogy újabb, és ezáltal újabb ösztönzőket tudjunk teremteni, hiszen erre szükség van, és ugye ezt ebben hiszünk, ezért szervezték az egész Riói konferenciát. Köszönöm szépen. Ez Dream Lenéje következik a zöldek nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves biztos úr, köszönöm ezt az összefoglalót, és köszönöm szépen a hivatalos akkreditációt is, amely lehetővé teszi a nem hivatalos delegációnk számára, hogy beülhessen a hivatalos tárgyalásokra is Rióba. Számíthat a támogatásunkra, e felől nyugodt lehet. Természetesen ez akkor igaz, hogyha tényleg igaz az ön állítása, mi szerint az Európai Parlament állásfoglalására alapul a bizottság álláspontja. Egy-két dologra szeretnék reagálni, mert voltak itt aggasztó dolgok, amiket elmondott. Az egyik, ami számomra aggasztó kérdés volt. Egy olyan jelentés, amelyet nem régiben, egy beszámoló, amelyet a franc, amelyről a francia sajtóban olvastam, a brazil kormány tett ugyanis egy bejelentést, és azt mondták, hogy 92-vel ellentétben a 2012-es csúcs az nem, keresked, nem környezetvédelmi jellegű, hanem gazdasági jellegű lesz. És ezzel el is jutok az első kérdésemhez. Mi az Európai Parlamentben mindig rengeteget tettünk annak érdekében, hogy a zöld gazdaságnak valahogy kereteket adjunk az EU-ban, és rengeteget vitáztunk erről. Talán ön is szólhatna néhány szót arról, hogy akkor most mit is várnak ezektől a tárgyalásoktól. Hogyan fognak előrelépni az Európai Parlament definícióját követik-e majd fenntartható fejlődés, egy olyan fenntartható fejlődés, amelyben az erőforrások fenntarthatósága, illetve a társadalmi fair eljárás kulcspontok lesznek. 92 után 20 évvel, sőt a stokholmi első csúcs óta nagyon-nagyon sok idő eltelt, és itt vagyunk a válság közepén. olyan gazdasági válsággal nézünk szembe, amelyben nagyon sok szakértő azt gondolja, hogy meg kell oldani a környezetvédelmi válságot, mert ez volt az oka a gazdasági válságnak, amely később jelentkezett. A civil társadalmak egyébként tájékoztattak arról is, hogy milyen szabályok vonatkoznak majd az erdőgazdaságra Brazíliában, könnyebbé teszik az erdők kivágását. Nem tudom, hogy önök felvették a kapcsolatot Brazíliával, és tájékozottak-e, de minket aggasztanak a hírek. Az Európai Parlament állásfoglalásában foglalkoztunk a közjó meghatározásával is. És ide tartoznak a genetikai erőforrások is. De talán erről is tájékoztathat, nem tudom, hogy a témában mit tett a bizottság. És akkor röviden még egy kérdés. Mi a helyzet a környezetvédelmi menekültek státuszával? Ugye ez egy újabb jogi tétel vagy fogalom. Mi az EU álláspontja, a többi tárgyaló álláspontja, mit remélhetünk, erősödnek-e a kötelezettségvállalások? Köszönöm. Zavorski úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm biztos úrnak ezt a tájékoztatást, és nagyon örülök, hogy eljött hozzánk. Nem értek egyet a kollégám valamikor a napenergiáról beszél, mert voltak azért problémák az energiacégekkel, az én hazámban például, és az egyensúlyt kell megteremteni. De egyébként nem erről akartam beszélni, hanem a Rio konferenciáról. Egyetértek azzal a döntéssel, amelyet a parlament meghozott egyébként, hogy az adott feltételek között nem vesz részt hivatalos delegációval Rióban. Nagyra becsültem az ön nyilatkozatát, hogy segíti a mi végül is nem hivatalos delegációkat. És én nagyon remélem, hogy függetlenül eh, attól, hogy ott leszünk-e a helyszínen, vagy nem, a bizottság, illetve biztosunk nagyon részletes tájékoztatást ad nekünk a konferencia bonyolódásáról, az eseményekről. Rengeteg téma van, amiről beszélni kell, ezek nagyon nagy és átfogó témák. Én a vízzel kapcsolatban tennék fel egy eh, kérdést mert a vízgazdálkodás problémája, illetve a vízügy kérdése elég súlyos, nagyon fontos Európában, de a fejlődő országokban is ez. Ott az ivóvíz a legfontosabb téma. Sokszor elmondjuk, hogy az észak segítse a szegény délt, de hát nem tudom, hogy mit gondol mi lesz Rióban, hogy ugyanúgy, mint ahogy ez megszokás, általános semmi konkrétumot nem tartalmazó nyilatkozatokkal zárul majd ez, hogy igen, támogatjuk ezeket az országokat, és így tovább, vagy ön szerint valóban konkrét megállapodások születnek majd a technológiáról, és így tovább az ivóvízről. Most pedig Kokovics kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos úr, komoly dilemmám van, amikor arra gondolunk, hogy az életben ugye elsősorban munkára, egészségre és kreativitásra van szükségünk, akkor hogyan ö, teremtjük meg ezeknek az egészségét? Egész, az egészségre csak akkor jut időnk, amikor kiderül, hogy megromlott. Ugyanez van a gazdasággal. Nem előre gondolkodunk, hanem kiderül néha, hogy cégek, világok, országok tönkre mennek. Tehát amikor a fenntarthatóságról beszélünk, akkor olyan kritériumokat kéne szabni, amelyek a valós életben mérhetők, végrehajthatók. Mert Európát arról ismerik, hogy mi értünk a környezeti eh, technológiákhoz és hogy állítólag magas szinten műveljük ezt a témát. Ebben óriási gazdasági lehetőség rejlenne cégeink számára, hogyha ez tényleg így lenne. Szerintem a cégeink és a cégek a világban hajlandók is pénzeket kiadni, hogyha ezekre a célokra beruházhatnak a vízvédelemre, talajvédelemre, stb. Tehát össze, összhangba kell hozni a realisztikus célokat a vágyokkal. Szlovéniában Nekünk van bőven vízünk, általában gazdagok vagyunk természeti erőforrásokban, a vizet energia hordozóként is használjuk, de, de a turizmusnak, az idegenforgalomnak is egyik vonzereje. Tehát sok egyéb célra felhasználjuk. A jogalkotás tervezetben, ami most jóval foglalkozik, én azt szeretném, hogyha kiegyensúlyozottabbak lennének a célok, legyünk óvatosak a tekintetben, hogy mire képesek gazdaságaink. Köszönöm szépen. Zannoli kolléga, köszönöm szépen. Köszönöm biztos úrnak ezt az érdekes bevezetőt. Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön által elmondottakat arról, hogy mi a bizottság szándéka tehát hogy milyen jogszabályalkotási javaslatokat kívánnak elérni, 2000, illetve beindítani 2013-ban, ezek nagyon érdekesek. Én úgy gondolom, hogy van azért egy probléma, több kollégám felhívta már erre a figyelmet, és ez pedig a végrehajtás, tehát az irányelvek gyakorlati alkalmazása. Konkrétan a víz irányelvre utalnék, amelyel kapcsolatban ugye tudjuk, hogy nagyon sok tagállam még nem ültette, tehát nem alkalmazza ezt teljes mértékben a gyakorlatban, a víztározók egyéb ügyekben nem lépnek, nem tudjuk pontosan a vizek állapotát, hogyan használják ki ezeket a vízforrásokat, és így tovább. Tehát nincsenek meg az adataink, és így a vizek védelmének a politikáját sem tudjuk megfelelően végrehajtani, a vízminőség javítását sem tudjuk megfelelően végrehajtani. Én Padániáról, Észak-Olaszországról is beszélhetek, ahol komolyan aggasztó a helyzet, mert gyakorlatilag nagyon, nagyon sok a vízszennyezés, tehát vegyi anyagokkal szennyezik a természeti vizeket, és kevés a beavatkozás ezeknek a vizeknek a megtisztítására, tehát nagyon súlyos a helyzet. Minek köszönhető ez? Annak, hogy nem alkalmazták az irányelvet a gyakorlatban, tehát nem, nem hajtották végre. És pontosan ez az a tevékenység, amit a bizottságnak meg kellene tenni. Folyamatosan figyelemmel kéne kísérni a végrehajtást, és nyomás kellene gyakorolni a tagállamokra. Én hallottam ugye, hogy a blueprint javaslatról többet is beszélt, elmondta, hogy a vizek védelmét erősíteni kívánják. Na de hát, hogyha a parlament vagy kér valamit a tagállamoktól, és a tagállamok nem hallgatnak a parlamentre, nem, a tagállamok nem hallgatnak a bizottságra sem, nem hagyják végre az irányelvet, akkor mi lesz az eredménye az Európai Unióban élő állampolgárok különböző feltételek között fogják élni az életeket, életüket. Egyes tagállamok, amelyek betartják, betartják az irányelvet jobb körülmények között, jobb életminőséggel élhetnek, mások pedig nem. És a vízminőség egy nagyon-nagyon fontos szempont. Tehát szerintem az ellenőrzésre, a folyamatos figyelemmel kísérésre kellene odafigyelni, hogy a végrehajtás a gyakorlatban megtörténjen. Még egy kérdést feltennék, most itt kihasználnám a lehetőséget, hogy a lég, a levegő minősége foglalkozó irányelvről is beszélt. Ugye itt is fel felülvizsgálat zajlik, majd vannak olyan e, tagállamok, ahol az állampolgárok rettentesen szennyezett levegőt szívnak be nap mint nap, és semmilyen védelmet nem e, élveznek, és vannak mások. Ugye a parlament elfogadott egy jelentést a e, hatékony, energiafelhasznál, hatékony erőforrás felhasználásról Európában, és beszéltünk arról, hogy elég a szemétégetésből, a levegőszennyezésből. Na de hát hogy lehet az, hogy azok az országok, ahol már ennyire szennyezett a levegő, és az állampolgárok ezt a szennyezett levegőt beszívják, ezek az országok újabb és újabb szemétégetőket engedélyeznek. Hát hogy lehetséges ez? Szerintem itt is nagyon kívánatos lenne, hogyha a bizottság közbeavatkozna. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig biztos úrnak adom vissza a szót nagyon sok végrehajtással kapcsolatos kérdést tettek föl. A harmadik témához tartozó bevezetőmben megpróbálok válaszolni majd a végrehajtással kapcsolatos kérdésekre is. Teljesen egyetértek a végkövetkeztetéssel, amely azt mondja ki ugye, hogy változásra van szükség. Egyetértek. Itt az ideje, hogy valamit tegyünk annak érdekében, hogy a rendszer hatékonyabb legyen ami a vízügyi keretirányel végrehajtását illeti. ez kapcsolatos volt ugye az, amit elmondtam a blueprintről, a tervezetről is. Tehát azon gondolkodunk, hogy minden egyes javaslatot érdemben megvizsgáljunk, és felmérjük, hogy hol tartunk, hova kell fejlődnünk. Tudjuk pontosan, hogy a végrehajtás olyan fázisában vagyunk, amely még nem eh, hát eh, igazolja azt, hogy a vízügyi keretirányelv hatékony lenne. De hogy konkrétan is válaszoljak. Jelenleg ma nincs rá, rá lehetőségünk valóban, hogy oda menjünk és megmérjük, hogy mi van a vízben. Ezt a tagállami hatóságoknak kell elvégezni, és a jogalkotás csak azt szabályozza, hogy nekik milyen jelentéstételi kötelezettségük van felénk. Például a levegő minőség tekintetében még a tavalyi mérések eredményére várunk, és az egyes tagállamoknak joga van arra, hogy tíz hónapig visszatartsák az információt, a korábbi évre vonatkozó információt. Tehát ez valóban nem nincs összhangban azzal, amire szükség lenne, és így nem tudunk érdemben és időben reagálni a problémákra. A biomasszáról már beszéltem. Nagyon fontos, hogy tudjuk a roadmap kapcsán, hogy van egy olyan ö, szabályozás, hogy 2000 2020 ig az energiaügyi vissza, recyclingot korlátozni kell bizonyos anyagkörökre. A bizottság az újrahasználat, recycling, illetve hulladék elhelyezés, lerakás témái között 2014-ig a nulla kibocsátás céljával kell, hogy működjön. Ez egy mérföldkő, hogy ez megfogalmazódott, és ennek tudatában vagyunk. Ami a műanyagokat illeti, és azokat az egyéb konkrétumokat, amelyeket említett, azt a szabályt követjük a jogalkotási javaslatok során, hogy kellő tudományos megalapozottságra tudjunk hivatkozni. Ha bármit javaslunk, akkor azt na- nagyon meg kell alapoznunk. és ha valami egyértelművé válik, akkor mi magunk kérjük, hogy ezeket a témákat gyorsabban vizsgálják ki, de addig nem javasolhatunk semmit, amíg nem vizsgáltattuk meg azt tudományosan. Ami a műanyag palackokat illeti, azt tudom erre mondani, hogy egy másik EU joganyag is érvényben van, ami kell összefüggésbe hozható, a belső piaci, és sajnos, vagy nem sajnos, de erre mindenképpen figyelemre kell lennünk. A belső piacon nem lehet a piacsal ellentétes dolgokat javasolni ugyanannak a bizottságnak, amely a piaci szabályokat köteles betartatni. Tehát nyilvánvaló, hogy regionális szinten nem mindegy, hogy mekkora az ár, és az is világos, hogy ez a belga termelőkre egy árnyomást gyakorol, hát akkor jobb árat kell, hogy javasoljanak. Ez a belső piac következménye. De ezzel együtt az ön felvetését azért nagyra értékelem. Ami a napenergiával kapcsolatos vitát illeti, én most tényleg egy személyes véleményemet fogom elmondani. Korábban én is kutató voltam, és kutatóknak nem kéne fogadniuk, de fogadni mernék, hogy egy ponton a jövőben kizárólag a nap lesz majd a Föld energiaforrása, erre tanít minket a természet, és még mindig nem tanulunk kellőképpen a természettől. Ha tanulnánk a természettől, akkor csak napenergiáról beszélnénk, ha jövőről beszélünk, de azért azt hiszem, hogy nem fogom megélni, amikor ez beteljesedik, bár biztos vagyok benne, hogy egyszer ez így lesz. Tehát nem tudunk fogadni konkrétan. Jóról. Az Európai Unió annyira erős, amennyiben egységes. És minden tagállamnak van ebben feladata. Nagyon fontos most az, hogy jóban ugyanazt az üzenetet mondja el mindenki, és akkor leszünk tényleg erősek, és egy olyan kontinens, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni, és egy olyan kontinens, amely a változások élén jár. New Yorkban ma kezdődött egyébként egy konferencia, a, amelyről kérdeztek. Én ma este fogom megkapni a, a briefinget. Azt azonban tudom, hogy miről tárgyalnak. De Úgy tűnik, hogy jó irányba ez a konferencia, de erről később tudok csak érdemben véleményt mondani. A készek koalíciója ö, ö, kapcsán, ha Rio sikeres lesz a mi szempontunkból, akkor, akkor erről is lehet majd beszélni. Ön felvetette a zöld gazdaság problémáját, illetve hogy ezt a konceptust megértsük egyáltalán, hogy mi, kinek mit jelent. Gyakran úgy tekintik azt, azokat a célokat, amelyeket javaslunk, mint hogyha mi a fejlődő világnak adnánk ezeket a célokat, és a végrehajtásra vonatkozó javaslatokat. Amikor a célokról beszélünk, akkor azonban magunkat értjük a végrehajtók alatt, és igenis nagyon kemény feladatok állnak a mi fejlett országok gazdaságaink előtt is. Környezetvédelmi szempontból, hogy mi fenntarthatóban termeljünk, akkor ez komoly kihívást jelent számunkra is, nem a harmadik világról van itt szó. Ez a mi átalakulásunkat jelenti elsősorban, és nem másokét. Ide tartozik az is, és ez fontos része a dolognak, hogy sokszor úgy gondolják, hogy a zöld gazdaság egyfajta fék a normális gazdaságon. Ö, ö, mint hogyha a gazdaságnak, a normális gazdaságnak nagyon sok erőforrása lenne. Nem, a, zöld, a barna a gazdaság, a hagyományos gazdaság már eljutott a saját határaig, és ezért szükségszerűség, hogy a zöld gazdaságról beszéljünk, meg a szociális kirekesztés nélküliségről, a környezeti kirekesztés nélküliségről, a gazdasági fenntarthatóságról. Ezek a jövő gazdaságának az alappillérei lesznek, és, és ez még nem zárja ki, hogy lesz jólét, csak azokra a dolgokra is oda fogunk majd figyelni, amelyekre eddig nem figyelt oda az úgynevezett barna gazdaság, a hagyományos gazdaság. Ami a ami az erdészeti szabályokat illeti, a legjobb megoldások megtalálásán dolgozunk. Ez egy belső eljárás folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy hol tart az ügy. Víz ügyekről már beszéltem. Beszéltem arról, hogy egyfajta egyensúlyra lenne szükség. Maze Kukovics asszony hívta fel erre a figyelmet. Igazuk van, valamennyi szempontot figyelembe kell vennünk. Én ehhez még azt tenném hozzá, hogy sok témában, amikor az erőforrás hatékonyság altémáiról beszélünk, akkor mindig ugyanoda lyukadunk ki, oda ugyanis, hogy hogyan lehetne a verseny előnyünket javítani. Ugyanis a nyersanyagárak égbe törnek, és ha ennek tudatában fejlesztünk akkor nem maradhatunk le. De lemaradhatunk, hogyha nem ennek a tudatában fejlesztünk. Ha ezt elfelejtjük, akkor az európai versenyképesség is szenvedhet. Tehát minden termékünknek olyannak kell lennie, amely kevesebb vizet, kevesebb ásványt, kevesebb energiát használ, amely gazdaságossági szempontból megéri a fogyasztónak. Ezt kéne jobban felfogni az európai termelőknek is, a saját jövő, jövőképüket is ilyen alapon kéne építgetniük. Három oldalnyi a következő téma bevezetője, elmondhatom, elnök úr, elnök. Öten jelentkeztek még szóra, sőt, ők már múlt héten jelentkeztek szóra, és ketten még ma, tehát heten akarnak megszólalni lehetséges az, hogy megadjam nekik a szót egy-egy percben, és ön nekik válaszol, és közben elmondja azt is, amit a bevezetője tartalmazna. Minden lehetséges, mondja biztos úr. Hát akkor úgy tartsa meg a bevezetőjét, hogy a hét kolléga szó, szót kaphassam. Rövid leszek. Uh, communication on implementation which was adopted on the tehát a végrehajtásról szóló közleményt március 7-én fogadtuk el. Arról szól ez, hogy a tagállamokat segítsük abban, hogy jobb eredményeket érjenek el az elismert eszközök szélesebb körének alkalmazásával. ha ennek az értékét bárki kétségbe vonná, tanulmányokat is készítettünk, és ezekből kiderül, hogy milyen megtakarítás érhető el a végrehajtás nyomán. A hulladék ágazatban egyedül már látszik, hogy az EU jogszabályok teljes végrehajtása 400 ezer munkahelyet teremtene olyan nettó költségekkel, amelyek 72 milliárd euróval évente alacsonyabbak, mint az alternatív megoldások. Az adminisztratív és a jogszabályok betartására vonatkozó költségeket is csökkentsük, de ne felejtsük el, hogy a végrehajtás költsége plusz a környezetvédelmi hatások is ugye jelentősek. A közleményben két témáról összpontosítunk, a tájékozottságra, tudásra és felelősségre. Ami a tudást, a tájékozottságot illeti, hát jobban kell struktúrálni és tájék, szétterjeszteni az információt arról is, hogy hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani. Egyébként ez az elektronikus kormányzás és önkormányzás támogatását is jelenti. Azt javasoljuk, hogy a közös környezetvédelmi szolgálati hálózatot használjuk, mert időszerű, releváns és megbízható információkat lehet ezáltal szerezni. Nagyon sokszor e, véletlenszerű adatokkal dolgozunk. Nagyobb átláthatóságot valósítsunk meg a végrehajtásban a tagállamokon belül. Plusz mi magunk is legyünk átláthatóbbak, és javítsuk az EU, EU szintű jelentéstétel javítás e, minőségét és átláthatóságát. A környezetvédelmi ügynökséget jobban vonjuk be az információ értékelésébe, ami a végrehajtásról szól az információs hiányosságokat szüntessük meg a nemzeti szinten is, és természetesen a live programot és egyéb EU alapokat is javítsuk, másodszorban pedig, ami a válaszokat illeti. A vizsgálatokat, illetve a felügyeleti rendszereket szeretnénk megerősíteni, általános vizsgálati feltételeket dolgoznánk ki, illetve további rendelkezéseket még a jövőben. Azon is dolgozunk, hogy valahogy megerősítsük az EU e, dimenzióját, talán új felügyeleti hatásköröket, vagy az úgynevezett peer review módszerét használnánk, vagy közös e, vizsgálatokat, helyszíni vizsgálatokat hajtanánk végre. Aztán, ahogy a tagállamok az állampolgárok e, panaszaira reagálnak, ezt a módot is javítani kell, ehhez is van egy javaslatunk, egy panaszkezelési mechanizmus hozzunk létre az érintett hatóságokkal, amelynek megfelelő nemzeti szintű felügyelete van, ahol működik a mediáció, az alternatív vitarendezés és így tovább. Azon dolgozzunk, hogy az igazságszolgáltatáshoz való megfelelő hozzáférést biztosítjuk olyan állampolgárok és civil szervezetek számára, amelyek az EU jogszabályokat is esetleg bíróság élé kívánják vinni. Tájékoztatjuk, a, az a javaslatunk, hogy az ombudsmanoktól kezdve a bírákon át, az ügyészeken át mindenki tájékozódjon, hogy az ő kapacitásukat is mobilizálni lehessen. És végül pedig partner végrehajtási megállapodásokat javaslunk különböző hatóságok között. Így lehetne támogatni a végrehajtást. Talán ez a legforradalmibb javaslat, mert ezt tulajdonképpen azt mondja, hogy na tessék, üljünk le, és együtt figyeljünk oda két-három területre, ahol a partnerek látják, hogy a végrehajtásban komoly gondok vannak, hiányosságok. És akkor javas, szülessen valami fajta javaslat, mi pedig a monitoringot végrehajtjuk, és nézzük, hogy mi történik a gyakorlatban. Köszönöm, mondja az elnök úr, mindenki maximum egy kérdést tegyen fel, és maximum egy percet kap. Kastan Fenkó következik először. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, ma question... Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, egy rövid kérdést szeretnék feltenni, ami problémát jelent nekünk dél-európaiak számára már Évek óta megállapíthatjuk, hogy magas a szennyezettség szintje, és jogalkotási javaslatokat helyeztek kilátásba az invazív fajokkal szemben, és ez természetesen összefügg a 2020-as stratégián belül a biológiai sokszínűség biztosításával. A bizottság itt szeretné a meglévő szövegeket átdolgozni. A Szánkó és az ENVI főigazgatóság együttműködésére van itt szükség. Hogyan kerül erre sor? Az én kérdésem bizonyos anyagokra irányul, amelyek veszélyt jelenthetnek. Kutatásra, ismeretekre van szükség, jobb definíciókat kell alkalmaznunk, illetve a megelőzés elvét, ami azt jelenti, hogy igyekezni kell bizonyos anyagokat betiltani, amennyiben megbizonyosodunk arról, hogy ezek veszélyesek. Terveznek konkrét intézkedéseket arra, hogy bennünket megvédjenek, illetőleg vonatkozik ez a vadon élő állatokra és növényekre is. Judy Görling. Köszönöm szépen. Biztos úr, ahogy a végrehajtásról beszélünk, úgy tűnik ez nekem, hogy sok esetben probléma van ezzel. Az a folyamat, amit mi alkalmazunk, az az eljárás, hogy valamit hogy irányelveket tényleg eh, alkalmazhatóvá tegyünk és hatást érjünk el. Nagyon sok kompromisszummal jár, az azt jelenti, hogy az elveknek nem tesznek teljesen eleget az érintett emberek, amelyek eh, adott esetben az irányelvek mögött állnak, inkább helyben járnak, és éppen ezért azt mondom, hogy másképp kéne ezt eh, alkalmaznunk. Igenis a jog eszközeit kell alkalmaznunk annak érdekében, hogy képesek legyünk, de másrészt pedig lehetővé kell tenni azt, hogy könnyen alkalmazható legyen egy ilyen szabály. A bizottság közé tette egy közleményt az elővigyázatosság, az óvatosság elvével kapcsolatban ami azt tartalmazta, hogy kockázatértékelésre is szükség van, amit viszont számos esetben nem tesznek meg. El tudja mondani, hogy ezt a szabályt egyébként az ön munkatársai betartják, és hogyan kívánják ezt végrehajtani. Köszönöm szépen az egy perc betartását. Cortines kolléga. Köszönöm szépen két-három pontot kell felvetnem ebben az összefüggésben. Először is a vízzel kapcsolatban. Az a benyomás alakult ki bennem, hogy a környezeti politikát nem jól alkalmazok. Ez a Natura 2000 esetében is például mindent a bíróságokra bíztunk de szükség van megfelelő törvényekre is, nem csak a jogalkalmazási részre van itt szükség. Éppen ezért átláthatóságot kell biztosítanunk, és látnunk kell, hogy hol sértik meg az adott jogszabályokat. Azokban a témákban, amelyekkel most szembesülünk, nagyobb transzparenciára van szükség, és meg kell néznünk, hogy mit tartanak be ezekből, mert különben nem lehet ellenőrizni. Nézzük például a vízminőséget. Aztán a második pont, amit felvetnék, egy kicsit a fenntarthatóság témájától eltávolodunk. De vegyük például a városfejlesztés, a várostervezés ügyét is. Ann Rosbach ezt már elmondta, minden a városból indul ki, a városban nagy az igénye a víznek, aztán a klímaváltozás természetesen hatással van a városokra, és ezt valahogy a városfejlesztési politikában is figyelembe kéne venni, hogyha 10%-kal több fát tudunk ültetni, akkor energiát takarítunk meg, mert csökken a hőmérséklet. Egy kérdés egy percben. Kalin Ferpent. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ön is tudja, nem csak az energiahatékonyság létezik, hanem a 20-50-es energiamenetrend is. És itt van egy saját kezdeményezésű jelentése a parlamentnek, ahol azt a véleményt képviseli, hogy figyelembe kell venni a palagázt is. Lehet, hogy egy kicsit előre szaladtunk ebben, de hatásvizsgálatokat végez még az Európai Bizottság is ebben a témában, például a környezetre vetítve. Ez különböző testületek vizsgálják a bizottságon belül, ami azt jelenti, hogy az Európai Bizottság nem egy hatásvizsgálattal, nem egy vízióval, nem egy véleménnyel fog fellépni ebben az ügyben, a palagáz ügyében, hanem több esetben valakinek itt vezető szerepet kéne vállalnia. Köszönöm szépen. Biztos úr, a fürdővizek minőségét szeretném felvetni. Ez a minőség romlik, mert az európai ügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy 2009 óta két és fél százalékos minőségromlás van, nem ugyanazokat a szabványokat alkalmazzák a tagállamok. Mit kívánnak önök tenni, a másik pedig a levegő minősége. Mi a helyzet a CO2 tárolással? Egy percben, Rossi úr. Köszönöm szépen. Megköszönöm biztos úrnak, hogy megválaszolta az előző két kérdésemet, és egy harmadikat megpróbálom. A közleményben az állampolgárok tájékoztatásról is beszél. Nem tudom, hogy koherensnek tartja-e a közleményével az iparral kapcsolatos dolgokat, például, hogy katonai titkokat titokként kezelik mondjuk az ideggáz előállítását, és így tovább. Nincsenek információink arról, hogy ki és hogyan állítja elő ezeknek a részeit. De a környezetvédelmi kibocsátással sem foglalkoznak ezekkel az anyagokkal kapcsolatban. És amikor kiszivárognak esetleg az anyagok a környezetben, akkor mintavételt ugyanattól az ágazattól kérnek, amely ezeket az anyagokat, alkotóelemeket előállítja. Köszönöm, hát akkor biztos úr, Tudom, hogy nagyon ambiciózus ez a nagy célkitűzés, ez a feladat. Most nagy falat lesz mindenre válaszolni, parancsoljon. Thanks. The easiest one will... Nézzük az invazív fajokat. Valóban egy javaslatot, jogalkotási javaslatot készítünk ebben az évben. Ez egyértelmű volt, ahogy megfogalmazták Tényleg ez egy problémás ügy, foglalkozni kell vele. A szankó és a növényegészségügy természetesen együtt kell működnünk, nem tehetünk mást, együtt kell működni, hiszen ugyanabban a bizottságban vagyunk és természetesen az együttműködés nagyon fontos, és támogatni kell a szolgálatok között az endoktív disruptorek az endokrin disruptorek témáját mindenképpen meg kell vizsgálnunk. Egy tanulmányt készítettünk ebben az összefüggésben az endokrin vegyi anyagokkal kapcsolatban ez évben, és az Európai Ügynökség készített egy jelentést ezzel kapcsolatban. Az elmúlt 15 év kutatási eredményeit értékelték ezekben az endokrin disruptorek témájában, milyen hatással van ez az emberek környezetére és életére. És a jövő héten, mikor 11 június 11-én Brüsszelben elkészül egy jelentést, és 300-an vesznek részt egy ilyen találkozón, ahol ezt megvitatjuk, és egy megfelelő kiegyensúlyozott részvételt kell elérnünk, és azt gondolom, hogy ez fontos lehet a további lépések szempontjából, és ezt figyelembe vesszük a 2013-ig megszületendő jogszabályokban az endokrin disruptorok a REACH alatt kerülnek még vizsgálatra, és 2014 megfelelő kritériumokat kívánunk összeállítani, amelyek ezt a témát képesek szabályozni, és új megfelelő az ilyen termékekre vonatkozó szabályozást kell kialakítani 2014-ig, mint mondtam, aztán teljes joggal felhívták a figyelmet arra, hogy az irányelveket könnyebben végrehajthatóvá és olvashatóvá kell tenni, értelmezhetővé. Nem mondom, hogy ez mindeddig így volt, de amit ön mondott, az ez teljesen jogos. Én is úgy gondolom, hogy politikailag nagyon fontos és egyértelműen törekednünk kell erre hogyha a javaslatainkat elkészítjük. De hát ön is tudja, hogy a, javosla, a javaslatok időnként jogi nyelvezetben születnek, és hát ez nem hozza őket közelebb a polgárokhoz, ezt be kell látnunk időnként. Azt hiszem, a vízzel már foglalkoztam. Energia. Nagyon fontos, ez az önkérdése volt. A palagáz, mint sztori a jelenlegi keretek, szabályozási keretek között a tagállamok döntenek arról, hogy engedélyt adnak -e arra, hogy feltárják, kitermeljék és feldolgozzák a palagázt, de figyelembe kell venniük el közben az összes jogot, amit együtt elfogadtunk. Ez egy abszolút igazság, és hát ezt tudom mondani, ezt tudom tenni. Az bizottság egy jogi értékelést készített a a palagázzal kapcsolatban, és ezt tartalmazza, hogy a jelenlegi jogi szabályozás alkalmazandó az termelés és a kitermelés során. Egyébként megkezdtük már kidolgozni 2013 végéig azt az értékelést, hogy milyen kockázatok, kockázatértékelésekre van szükség a palagáz kapcsán itt Európában, és milyen formában fogjuk ezt elvégezni. Vagyis azt tudom mondani, olyas valami ez, ahol jobban meg kell értenünk a helyzetet, ami van, mint pillanatnyilag értjük, és intenzíven kell dolgoznunk azon, hogy még több ismeretünk legyen ezen a területen, de az világos, hogy az Egyesült Államokban, ahol azért több tapasztalatok van a palagázzal kapcsolatban, egyre inkább az derül ki, hogy a környezet környezeti megfontolásokat nagyon komolyan kell venni ebben az összefüggésben. Úgy végül pedig a fürdővízek témája teljesen igaz, hogy apróbb módosítások, változások vannak évről évre a fürdővíz minőségét illetően, de ha megnézzük, hogy eh, amikor bevezettük ezt a szabályozást, azóta olyan változások történtek, hogy tényleg büszkék lehetünk erre. Tehát azzal hasonlítsuk össze, hogy előtte mi volt, és akkor azt hiszem tényleg ha eredményeket értünk el. Természetesen apróságok, ne legyünk önteltek, és természetesen mindig figyelnünk kell ezekre a témákra, és ezt a jövőben is meg fogjuk tenni, de ezek apró módosítások évről évre, vagy változások évről évre. A CO2 befogás és tárolás kérdése természetesen ez megint csak összefügg azzal, amit a beruházásaink során kell mérlegelni. Én mindig is figyelembe vettem ezt fontos területként, mert azt látni kell, hogy az egész világon van számos olyan ország, amelyek nem számíthatnak arra, hogy nagyon gyorsan át tudnak térni az környezetkímélőbb termelésre, te, minden esetre tetszik vagy nem tetszik, ez, erre ügyelnünk kell, tehát figyelembe kell venni, hogy ez a lehetőség van. Hát eh, az előző portfólióban talán más szerepez jutott eh, rosszul, pedig a legjobb lenne azt gondolom, hogyha felvenni a kapcsolatot a szolgálataimmal, és így megpróbálnánk eh, válaszolni az, önök, az ön kérdésére. Végül pedig egy záró megjegyzés. Megértem, hogy időnként frusztráltak a jogszabályok végrehajtását, illetve biztosíthatom, hogy még fokozottabban igaz lenne, ez az én helyzetem lennének időnként. Köszönöm szépen ezt a párbeszédet és a lehetőséget Köszönöm a rugalmas időbeosztását is, az extra időket. Bármikor szívesen látjuk, ha szeretne eljönni, jelezze, és mi támogatjuk az ön ügyeit. De a jogalkotás eh, határideje 2013. márciusa a parlamenti számára, ezt kérem jegyezze meg. So, nach dem strukturierten Dialog geht's hier. Nos, most a strukturált párbeszéd után folytatjuk a témáinkat. A gépjárművek zaj szennyezése témában Miroslav Uckinak adom meg a szót, hogy vezesse be a témát. Parancsoljam, Ucki úr. Děkuji vám, pane předsedo, kolegyně, kolegové. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! odejít ti, co chtějí odejít a mohli poslouchat ti, co chtějí poslouchat. Köszönöm szépen, aki távozni akar, az nyugodtan menjen el, de aki hallgatni kívánja az előadót, azokat hagyjuk, hogy hadd hallgassa a témát. El szeretném mondani, hogy a bizottság javaslatát nagy örömmel olvastam, mert a gépjárművek zajszennyezése ügyében ez előrelépést fog jelenteni. Szerintem azonban ezt ki kéne bővíteni, ezt a javaslatot, azzal, hogy támogatni kéne az alacsony zajszintű járművek eladhatóságát. Nem csak a motor és a gumik okoznak zajt, hanem persze a vezetési stílus is, illetve az útfelület minőségétől is függ mindez. Tehát sok témát érint a dolog, megfelelő közlekedés irányításra, közlekedés menedzsmentre van szükség, és a nagy gépjárművek és az aszfalt közötti összhang megteremtésére. A bizottsági javaslatot szerintem tehát azzal lehetne javítani, hogy az utak klasszifikációját bevezetjük, hogy minden tagállami hatóság megfelelő rendszer, matrix alapján tudja mérni és javítani az utain a zajszennyezési ö, összképet. A technikai javaslatok mellett szükség lenne arra, hogy a nagy nehéz gépjárművekre vonatkozó intézkedéseket pontosítsuk jó mérési eljárásokkal, illetve ezeket a jó közös paramétereken alapuló méréseket harmonizáljuk. A határértékekre vonatkozó szabályozás ez egy negyedik fázisa az eljárásoknak, a bizottság általi ellenőrzést tenni lehetővé. Nos, a határértékekkel kapcsolatban a hármas függelékben találhatók ezek a bizottsági javaslat hármas számú függelékében. Szerintünk ez az egyik legfontosabb része a jogalkotásnak, és a társ jogalkotás a tanácsok közös társjogalkotásnak is a legkényesebb fejezete lesz. Mi azt javasolnánk, hogy minden jövőbeli változást ebben a táblázatban együttes döntés eljárással lehessen meghozni, mert ezt nem lehet a tagállamokra hagyni. A 19-es módosítás, módosító, visszavonom, mert az eredeti bizottsági javaslat jobb az enyémnél, ezt beláttam. Ami a nyilvánosságra hozandó azonosítókat illeti, ez nagyon érinti ö, a felhasználókat közvetlenül. A bels, beltéri és a kültéri ö, normák egységes nyilvánosságra hozása minden választót közvetlenül érintő és foglalkoztató kérdés. Köszönjük, Ucki úr! Most akkor az árnyék jelentéstevőknek fogom megadni a szót. Tatarella úrral kezdjük a sort, aki a néppárt nevében fog felszólalni. Grazie, Presidente. Ehm, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni kollégámnak, Miroslávnak a munkát és azt is köszönöm, hogy ilyen jó együttműködést alakított ki a jelentés kidolgozása során és az eszmecsere során, amelyet végigkövettem. Szeretném elmondani a véleményemet, és egy-két módosítóról is szólnék, amelyeket majd benyújtok. Ezek olyan pontok, amelyekre szeretném felhívni a figyelmet. Már mondtam már az árnyékelő adóknak, ez a kérdés nem csak vertikális megközelítést érdemel, hanem mondjuk azt, hogy kívánatosabb lenne a horizontális megközelítés. Mit jelent ez? Nem beszélhetünk a gépjárművek által okozott zajról, hogyha nem beszélünk a gumiról, vagy az útfelületről. Ami a gumiabroncsok barázza mélységét illeti, és így tovább rengeteg tennivaló van még. A bizottságot felhívom tehát a feladatainak az ellátására. Aztán, ami a gépjárművek besorolását, kategorizálását, kategorizálását illeti kollégám már tökéletesen megfogalmazta a véleményét ezzel kapcsolatban, egyet is értek vele. Az a szándékom, hogy támogassam azt a gondolatot, hogy Hozzunk létre egy új kategóriát. És ide tartoznának a mondjuk a kis ö, méretű autók, a 0,3%-át adják ezek az autók a gyártott gépjárműveknek, de rájuk külön szabályozás vonatkozna, tehát külön kategória lenne ezeknek a gépjárműveknek a kategóriája. Támogatom az előadó módosítóit, amelyet a tesztek kapcsán nyújtott be, a címkézést is, címkerendszert, ennek a gondolatát is támogatom, és szeretném hozzátenni, hogy ezek a javaslatok segíthetik a fogyasztót, vagy szolgálhatják a fogyasztó érdekeit, de hogy nem régiben emelte ki itt előttem a kollégám, van egyfajta kavarodás, tehát ugye a belső zaj között, amit a gépjármű vezetője szenved el, illetve az úgynevezett külső zaj között, amelyet maga a gépjármű generál, és amelyet a többi állampolgár szenved el vagy hallgat. Tehát azért jó lenne ezt megkülönböztetni, egy kicsit a kavarodást megszüntetni. Ez így segíteni például az értékelő rendszerek harmonizálását is amelyek ugye az ajszintet mérik, vagy az ajt értékelik, mert adódhatnak itt félreértések, illetve kavarodások. Én azt szeretném, hogy ezt jobban kezeljük, ezt a kérdést, tehát a bizottság, az Idrinkó szakbizottságban is tényleg elkötelezetten szakértelemmel, de azt hiszem, hogy ez a legjobb megközelítés, Természetesen beszélhetünk még erről, hatásvizsgálatot is végre kellene hajtani, és még mindig a kategóriákról, ugye vannak itt nehézségek, ezeket könnyíteni kellene. Tényleg a mini gépjárművek esetén, ahol mondjuk 50, ha jól tudom, 50 kilowattról van szó, még egy utolsó dolog, amelyet érdekesnek tartok, vagy érdemesnek tartok az önök figyelmébe ajánlani, ahogy az ugye a CO2 kibocsátás, gyakran foglalkozunk ezzel a kérdéssel más területeken is, más anyagok kapcsán. Itt megint ki kell hangsúlyozni, hogy a motor tulajdonságai határozzák meg a kibocsátott széndiokszid mennyiségét, tehát ezzel lehet változtatni a széndiokszid mennyiséget a motorparaméterek változásával. Támogatom az előadót, nagyon szakmai, nagyon specifikus jelentés ez, és azt hiszem, hogy jó munkát akkor végzünk, hogyha el tudjuk kerülni az átfedéseket különböző anyagok között, illetve a jogszabályok közötti félreértéseket, ha el tudjuk kerülni, akkor végzünk jó munkát. Köszönöm. Köszönöm, Tatarella úr. A következő hozzászóló Judit Merkész, a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Köszönöm az előadónak a jó együttműködést. Nagyon komoly munkát végzett, hogy minden véleményt meghallgasson. Ez egy nagyon ö, szakmai dosszié, ezt hallottuk már. Patosnyik úrral folytatott eszmecserénk során is felmerült, hogy a zajszint a nap, mind a, minden napjainkat érintő probléma, és konkrét egészségkárosodás lehet az eredménye. Ezért nagyon fontos ez a dosszié, és különösen a gépjárművek által okozott zajjal szembeni küzdelem. Hiszen ez az emberek, polgárok egészségét, jólétét érintő, vagyis a választókat is érintő kérdés. Támogatom Ucki urat, abban, amikor azt mondja, hogy az autót komplex jelenségként kell megvizsgálnunk, amikor a zajról is beszélünk, a jármű, a, az útpálya minősége, a vezetési stílus minimum ide tartoznak, hogyha ezt a zajkérdést komplex módon akarjuk kezelni. Miről is van itt szó? Nem mindegy, hogy általános zaj védelmi irányelvet akarunk alkotni, vagy pedig kifejezetten a gépjárművek zaj szennyezésével akarunk foglalkozni. Szerintem a szűkebb megfogalmazás használ az ügynek legjobban. Tehát induljunk ki a gépjárműből, és ne akarjunk minden más aspektusával foglalkozni a kérdésnek. Szerintem ez egy későbbi irányelv tervezett feladata lehetne. Ezzel kapcsolatban lenne néhány további megjegyzésem is. Az a benyomásom ugyanis, hogy az előadó egy kicsit gyengített az eredeti javaslaton. Az eredeti javaslat azt mondta, hogy a gépjárművek 65%-ára 65%-a már most megfelel az EU vagy bizottság javaslatának, tehát nem értem, hogy miért kéne akkor ezekből a célokból visszavenni. Azt sem értem, hogy miért akarunk hosszabb átmeneti időszakokat és egyéb higításokat elvégezni a szövegeken. Ha a járművek többsége már most is megfelel, akkor a maradék 35%-ot miért ne lehetne további ö, változásokra rákényszeríteni? Az új ö, vizsgálati eljárások során alkalmazandó alacsony értékeket is már alkalmazzuk. Ha módosítókat megnézem, akkor e, az a benyomásom, hogy ezek a régi eljárásokra alapulnak, de mondok valami pozitívumot is. Köszönöm az előadónak, hogy már is gondolt arra, hogy jó lenne meghallgatást tartani ebben a témában, és nekünk lenne is javaslatunk arra vonatkozóan, hogy mi legyen ennek az egyik témája, az, az azonosítása, minősítés nem csak a széndiokszid kibocsátását kéne a járműveknek általánosan szabályozni, hanem a zaj szennyezésüket is normákhoz kéne kötni. Elnök, megadom a szót uh, Krámer úrnak. Köszönöm az előadónak a kiváló munkát, és azt, hogy kijavított bizonyos apró hibákat, amelyek uh, nem is voltak olyan aprók, a bizottsági javaslatban, ugyanis a bizottsági gépjármű kategorizáció olyan lett volna a javaslat alapján, olyan járművekre is vonatkozott volna, amelyek már rég nem léteznek a gyakorlatban. Miért kéne azokat a jármű típusokat szabályozni, amelyeket már forgalomba se hoznak manapság? Ezt az előadó kijavította, és amúgy is reális megközelítést választott, olyan törvényeket kell hozni, amelyek a termékciklussal összhangba hozhatók az autóiparban. Tehát nem lehet csak úgy a levegőbe ö, javaslatokat felvetni költségvonzat nélkül. Szerintem olyan javaslatokat kell hoznunk, amelyek a termékciklusokkal összehangba hozhatók. Az előadó ennek tudatában volt, és az persze nyilvánvaló, hogy lefele kell nyomni az ajszintet, és hogy valamit tenni kell ebben az ügyben. De legyen ez realista ez a megközelítés. A negyedik fázissal kapcsolatban sok kérdőjel fogalmazódott meg benne. Nem értem, hogy érdemese egy ilyen törvényjavaslatba beleírni a hosszú távú, 16 évre kinyúló konkrét célokat. Mielőtt számokat leírunk, szerintem konkrét hatástanulmányokat kell elvégeztetni. Mellesleg ezek a számok hosszú távú célok szerintem elérhetetlenek, anélkül, hogy megváltoztattánk a, például a, a gumiabroncsokra vonatkozó szabályozásokat is. A, a közlekedési zaj csökkentése valóban integrált megközelítés kell, hogy legyen, Nyilvánvaló, hogy nem csak a gépjárműveken múlik, hanem a gumikon, az útfelületeken, a vezetési stíluson, ahogy elhangzott. Olyan törvényt kell alkotni, amely a gépjármű kategóriákat, amikor a gépjármű engedélyeztetésről szó van, akkor nem függetlenül kezeli az utaktól. Nem, vagy nem zárkózom el az utak klasszifikációjától sem, csak kételjén vannak, hogy ezt hogyan lehet érdemben megtenni. Nem tudom, hogy ez a címkézés, a Gerois Label, vagy angolul a, hát a zaj címkézés hozzá, hozzáadott értéket. Az EU-t már amúgy is a túlszimkézés jellemzi, ha sajtót olvasjuk, akkor látjuk, hogy e, minden politikus dobálózik a címkézéssel, hogy majd ő bevezet ilyen vagy olyan, de azért meg kéne gondolni, hogy ezek mennyi hozzáadott értéket képviselnek valóban. Mit tud a fogyasztó ebből levonni magának, de kompromisszum keretében el tudom fogadni a címkézésre vonatkozó javaslatot, ha cserében a határértékre vonatkozó mátrix realisztikusabbá válik. Van további kérdésem is bőven. A bizottsági javaslat minimál követelményekről beszél, az elektromos járművek minimál követelményeiről. Kérdezem, hogy miért van itt minimál követelmény? Hiszen irányelvről beszélünk, amely a környezeti hatásait, és az belül az egészségügyi hatásait és a zaj által visszavezethető egészségügyi hatásait kívánja csökkenteni a járműveknek. Az elektromos járművek zajszennyezése inkább közlekedés biztonsági kérdés. Múlt héten voltam egy konferencián, az elektromobilitással foglalkozott a konferencia. Több mint száz elektromos járművel szerzett tapasztalatokról számoltak be a szakértők, és tudjuk, hogy az utóbbi utóbbi időszakban egyetlen egy baleset sem történt az utóbbi hónapokban, ami az elektromos járművek túl alacsony zajkibocsátása miatt történt volna. Tehát mielőtt azon gondolkodunk, hogy az elektrojárműipart is zaj keltési kötelezettséggel terheljük meg, Gondolkodjunk el azon, illetve hát végeztessünk el megfelelő szakmai hatóságokat arról, hogy mennyire veszélyes valóban a csendes jármű, és nekünk ez különösen feladunk, mert mi a környezetvédelemmel foglalkozunk itt, tehát ha valami csendes, akkor az a mi szempontunkból jó, legyen ez mások baja, hogy a túl csendes járművekkel foglalkozzanak. Egyébként az előadó jó javaslatokat tett, ezeknek a többségét én nem is fogadom, de egy-egy módosító, néhány módosítóval majd megpróbálok ezeken javítani. Köszönöm, Holger Kramer. Egyszer majdnem ütköztem egy elektromos autóval, mert nem hallottam. Hát persze figyelni kell az emberek, nézzen oda, de azért van rá példa, csak ezt szerettem volna mondani. Most pedig Fajkaut Satuhasi kolléganő nevében. Köszönöm szépen, valóban házi Árnyék előadó kért eh, arra, hogy ne beszéljek a nevében. Ami egy kicsit meglepő a mi szempontunkból az az, hogyha megnézzük a jelentést, Oszki úr jelentéséről van természetesen szó, úgy tűnünk, hogy bizonyos ambíciókat csökkent, amiket a, bizot, amiket a bizottság javasolna. Éppen ezért azt gondolom, hogy ebbe az irányba kéne menni a mi véleményünk szerint ennek a jelentésnek és ezért szeretnénk hozzátenni, amit mi várnánk el mindenekkel, de hogyha nem így van, akkor javítsunk ki. Mindenek előtt azt gondolom parlamentként konzisztensnek kell lennünk, következetesnek kell lenni, és hogy a hetedik környezeti cselekvési programhoz csinálunk egy jelentést, és az ajnak a az egészségügyi hatásait nézzük, és akkor itt van egy javaslat a, a motor, a gépjárművekre tekintve, akkor hirtelen visszafogottá válunk, hogyha erről beszélünk, hogyha a környezeti, hosszú távú cselekvési programokról beszélünk, ambiciózusak vagyunk, de a konkrét javaslatok szintjén úgy tűnik, hogy kevésbé vagyunk ambiciózusak, de parlamentként következetesnek kéne lennünk szerintem. 2012 no, novemberétől szigorúbb eh, abroncs eh, előírásokat kell alkalmazni, de ha én jól tudom, hogyha megnézzük ezeket a szigorúbb szabványokat a, az gumiabroncsokra, akkor szerintem a legtöbb jármű esetében eh, el fogják érni az első szakasz előírásait az első fázis előre, és éppen ezért sokkal ambiciózusabb lehetnénk ezen a területen, és mondjuk 2013-tól kéne bevezetni a helyet, amit a bizottság javasol 2014-gel, és ez a, e, a módosítást jelenti. Ugye itt arról van szó, még a bizottság elvárásait csökkenti itt az első és a második szakaszsal kapcsolatban. Nem látom az okát annak, hogy miért vagyunk itt visszafogottabb, miért várunk kevesebbet, mint az Európai Bizottság 2014, 2013-at és 2015-öt javasolja a bizottsági javaslat helyett és itt nem értek egyet Kramer úrral, amit most mondok, hogy hosszú távú befektetésekről, beruházásokról beszélünk, és hosszú távú sztenderdekre van szükség. Mi úgy gondoljuk, hogy 2020-ig egy első szakaszt be lehetne vezetni, és ebből kiindulva tudjuk azt is, hogy mi történik hosszú távon. Én szerintem ez egyébként hiányzik Uszki úr javaslatából, de ugye ami most van, az túl messzire tekintünk előre. Egy kérdés pedig Uszki úrhoz a 22-es módosítással kapcsolatban egy plusz szintet javasol itt bevezetni. Csökkenteni kívánják az ajszintet, nem tudom, de, nem tudom hány decibellel, és nem tudom pontosan mire irányul a 22-es módosító. Az az érzésem, hogy ez egy nagyon fura módosító és szeretném lezárni most az, hogy egyetértek Kramer úrral az elektromos autókra vonatkozó megjegyzéseit illetően. Tehát örülök, hogy egyet is tudok érteni vele időnként, és ezt most külön szeretném hangsúlyozni. Pillanatnyilag ez elég. Thank you, Bas. This was now the round the shadow rapporteurs, and now I want to give the floor to Anja Weisgerber. Is she No, she's gone. Then Karl Schlüter, please. Yeah, uh, thank you. I think one dimension... Itt van időközben. Hogy nekem hiányzott a vitából, hogyha tudjuk, le tudjuk csökkenteni az ajszintet, akkor az a városfejlesztésre nézve is komoly előnyöket jelent, ami azt jelenti, hogy megvan a városban egy infrastruktúra, egy közlekedési struktúra, és ott tudunk építkezni, ami már adott, hogyha nem csökkentjük a zajszintet, a közlekedés által okozott zajszintet, akkor egyre több olyan övezet alakul ki, ahol nem lehet élni a városban, és sokkal többet kell majd költeni a közlekedésre, a közösségi közlekedésre, vagyis a zajcsökkentés sokszorosan visszafizetné magát a városok szintjén, a város, hogyha megnézzük a költségeket és a végrehajthatóságot, a megvalósíthatóságot szerintem akkor ezt figyelembe kéne venni, vagyis az ambíciók csökkentése. Ez nem jó megközelítés. Miközben azt gondoljuk, hogy pénzzel takarékoskodunk, időközben az embereknek közösségi közlekedést kell igénybe venniük, vagy sokkal messzebbre kell utazniuk a lakóhelyükről, a munkahelyükre. És szerintem ez egy olyan aspektus, amit a döntéshozatalnál figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen. Annyi Weiskerbe. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, de itt eltolódtak az idők, és egy párhuzamos időpont miatt egy kicsit késtem. Egyetértek Oszki úrral abban a javaslat, abban, hogy jól sikerült együttműködni a belső piaci bizottságban igenis szeretnék jól együttműködni, szeretném az eszmecsere alkalmát megragadni most, és örülnék, hogyha a Környezetvédelmi Szakbizottság, Fogyasztóvédelmi szempontú aspektusokkal szemben nyitott lenne, ez a címkézés példája, amiről szeretnék majd röviden beszélni. Tehát szeretném elmondani, üdvözlöm ezt a javaslatot, fontos ez az egészségvédelem érdekében megint csak autós témáról van szó, most nem az emissziókról, hanem káros anyagokról is, és káros anyagokról van szó. Egyszerűen fontos az is, hogy az egészségvédelem okán csendesebbek legyenek a kocsiaink. Bizonyos, hogy ezt a védelmi javaslataim is lesznek, ilyen például a címkézés. Az imént Tuszki úr már felvetette, aztán Tadarella úr is felvetette ugyanezt. Én azt gondolom, tájékoztatni kell arról, hogy milyen hangos egy autó. Igen, és ez alapján lehet döntést hozni egy autó megvásárlásáról. Ez a fogyasztó számára fontos, de fontos ez a kis és középvállalatok számára is. Vannak ilyenek, például Hollandiában még projekt is van rá, akiknél nagyon fontos az, hogy mennyire hangos az autó, mennyire zajos az autó, mert vannak előírások, hogy bizonyos városi övezetekben milyen autókkal lehet bemenni például lakóövezetekbe egy adott esetben csak akkor lehet bizonyos időszakokban szállítani, ha a szállító jármű bizonyos zajszintet nem lép túl. Tehát a beszerzésnél ez igenis fontos. Természetesen az autó külső zajszintjéről van szó. Itt erről beszélek, hiszen ebben a jogalkotásban végül is az autók kifelé sugárzott zajáról beszélünk, vagy ha és, hogy, és mivel itt egy vásárlási információról van szó, fogyasztóvédelmi szempontból azt gondolom, ez fontos információ. Az is lehet, hogy nem ebbe a jogba veszük ezt be, nem ebbe a törvénybe veszük ezt be, hanem a bizottság készítsen egy megfelelő javaslatot. Hát adott esetben nem jó helyen van itt, és a bizottság felé ez egy felszólítás, természetesen ezért ezt nyitva lehet hagyni, hogy a végén konkrétan hogyan alakítják, de hogy ezt a tényezőt figyelembe kellene venni fogyasztóvédelmi szempontból, ez egy, egy fontos dolog, és a szakbizottságunk is fontosnak tartja ezt. Ami pedig a különböző kategóriákat illeti, itt szeretném elmondani, nagyon fontos, hogy differenciáljuk a különböző jármű kategóriákat. A bizottság javaslata előregedett elavult ebben az esetben. Egy újfajta megközelítés azt jelenti, hogy jobban tudnánk foglalkozni az egyes járműosztályokkal, az aljoknál, egyes osztályoknál ambíciózusabbak lehetnek, máshol viszont realistának kell lennünk a bizottsági javaslathoz képest, és sokat dolgoztam ezen a belső piaci szakbizottságban, igyekeztem egy szofisztikált új javaslatot készíteni a táblázatokra nézve, és örülni tudnék annak, hogyha itt tovább is kooperálnánk. Szerintem időnként itt realistának kell lennünk, realistábbnak, mint amit a bizottság javasol. Ezen a helyen most szeretném elmondani Merkis kolléganőre válaszolva, hogy a jelenlegi járművek 63%-a már most az első szakasz előírásait teljesítik, de hogyha ezeket a számokat szigorítjuk, akkor ez a százalékos arány változni fog és ez a maradék 40% is ott van még. Tehát valahogy ennek is el kell érni az előírt értékeket, és akkor itt más a helyzet, ha nem érik el, mint a CO2 jogalkotás esetében, hanem itt valamiféle ugye ott egy flottáról beszélnek, és ahol van egy kiegyenlítő hatás, és ebben az esetben ez nem így van. Itt egy autót nem lehet engedélyezni, ha nem teljesíti a szigorú előírásokat. Éppen ezért ragaszkodni szeretnék ahhoz, hogy legyünk realisták. Egy utolsó pontot még felvetnék. Jónak tartanám, ha különböző időszakokat vezetnénk be, időszakokat vezetnénk be a járművekre, a teherautók és a személykocsik esetében, hiszen különböző fejlesztési időszakokról is beszélünk, egy hosszú távú értéket akarok bevezettetni, hiszen ez fontos a tervezés biztonsága szempontjából, és ha alaposan megnézzük az úszkiféle javaslatot, és az én javaslatom is ezt tartalmazza, hogy egy felülvizsgálati záradékot is elhelyeznénk, ahol ezt még egyszer meg lehet majd vizsgálni. De ha vannak kollégák, akik ambíciózusabbak lennének, akkor azt mondhatjuk nekik, igenis egy hosszú távú értékkel ambíciózusabbak vagyunk, mint a bizottsági javaslata, és ebben az esetben így szerintem akár még egy kompromisszumot is elérhetünk. Köszönöm szépen Anya Weiskerber, van egy ma- mai vendégünk itt, a gazdasági és szociális bizottságból, Pierre Dancoari és ha nincs kifogásuk ez ellen, és a kollégák elfogadják, akkor két percben szót adnék az ottani jelentéstevőnek, ő ugyanis az EGSB-ben a dosszié felelőse az EGSB pozícióját hallhatják az elkövetkezőkben. Látom, nincs tiltakozás, úgyhogy parancsoljon. Um, good afternoon, ladies and gentlemen. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek jó napot kívánok! két, szó, két percben összefoglalni bizottságunk véleményét nem olyan egyszerű. Már is tíz másodpercet el, arra fordítottam, hogy elmagyarázzam, hogy miért. Hát néhány szó van szólnék csak. Először is, hogy mindenféle értést eloszlassunk. A bizottságunk április 25-én fogadta el ezt a véleményt, tehát ez már néhány hónapja volt. Támogatja tehát a bizottságunk a bizottság javaslatát, hogy a zajszintértékeket csökkentse. És az új tesztelési módszert is támogatjuk. Ettől függetlenül tudni kell valamit. Még ebben az ügyben sem alkalmaztunk integrált megközelítést. Én hallottam egyébként az előttem szólóktól is ugyanezt. És ugye például hallottam, hogy ugye az útkarbantartás, az útfelület javítása és így tovább hogyan segíthetné a zajcsökkentést. És nem felejtjük el ezt sem, erről nem hallottam, hogy mennyire fontos a vezetőket eh, tájékoztatni, hiszen ők a felelősek gyakran a zajért, ami a gépjárművükből ár, árad. Van egy fontos dolog, nem szabad elfelejteni, hogy teljesen mindegy, hogy milyen mértékben tudjuk csökkenteni a gépjárművek zajszintjét, egész egyszerűen azt a zajt nem tudjuk megszüntetni, hogy ugye a gumiabroncsok gurulnak az úton, tehát haladnak ezek a gépjárművek az útfelületen, és ez az elektromos járművekre is vonatkozik. És ezért van nagyon fontos, nagy szükség az integrált megközelítésre. Két komoly aggályunkról számoltunk be a bizottságnak, az egyikről már szóltak itt az előttem szólók, a kategorizálási rendszer felülvizsgálata az egyik. A bizottság javaslata micsoda? Ez ugye a korábbi kategóriákon alapul, tehát 85-re visszamenőleg. A világ persze ahhoz képest megváltozott. Most megint nem akarok részletekbe bocsátkozni, de többször hangsúlyoztuk a problémát, és ebben az esetben utaltunk az úgynevezett sportautókra. Ez ugye egy igen kis szektor, de nagyon fontos a gépjármű gyártók számára. Tehát hogyha ezt az alkategóriát nem határozzák meg újra, nagyon nehéz lesz ezeket a sportautókat eladni. És van egy másik agály, ami még fontosabb, ez bizony az időbeli kereteket jelenti. Tehát az ajcsökkentés mit jelent majd? Igen komoly strukturális változásokat, felülvizsgálat, áttervezés, és így tovább. És ezzel be is fejeztem, elnök úr, mi a következőket javasoltuk a véleményünkben. Meg kellene nézni, hogy nem lenne jobb felülvizsgálni az időkereteket és a módszereket, amelyek segítségével a zajcsökkentést el lehetne érni. Megszüntethetnék például az első szakaszt. Szerintünk ez az első szakasz úgysem eredményez majd jelentős változásokat, csak pluszköltséget generál a típus jóváhagyások miatt. Tehát ehelyett lehetne rögtön a végeredményre összpontosítani, és ezt ebben egyetértünk a bizottsággal aztán pedig az alkategóriák felülvizsgálata legalább a nehezebb, komplikáltabb esetekben, és megfelelő időbiztosítása, ez több, mint amit a bizottság javasolt. Megköszönjük az EGSB képviselőjének, az erőforrás hatékonyság az időre is vonatkozik, mert a bizottság képviselője itt ül a teremben, és szeretném átadni nekik a szót Philip Jane, Jane aki az osztályvezető, a gépjárműgyártókkal foglalkozik. Merci, président. Peu de choses à dire, car nous avons bien sûr... Köszönöm szépen, elnök úr. Nem sok mondani valóm van, mert a nemrégiben lezajlott szemináriumon már ezt egyszer megtárgyaltuk egymással. Fogékonyak vagyunk az önök és az ott elhangzott véleményekre, a parlament véleményére különösen, elismerjük, hogy integrált megközelítésre van szükség, és ez produktívabb lenne, mint a specifikus, ennek több és jobb és hosszabb hatása lenne. Ugyanakkor fel szeretném hívni a képviselőhölgyek és urak figyelmét arra, hogy nekünk a következő hónapokban a gépjármű gumiabroncs témával kapcsolatban az lesz a feladatunk, hogy egyfajta címkézést és határértékeket is megfogalmazzunk, tehát lesz ilyen, energiahatékonysági szempontból fogjuk, és zajkibocsátási szempontból is a gumiabroncsokat osztályozni. Ez a fogyasztók érdekét szolgálja. Azt reméljük, hogy 2012. novemberére ez részletesen kialakul majd, ez a címkézési rendszer, és ennek pozitív hatása lesz a fogyasztókra, illetve az önök döntéseire is, amelyek összefüggésbe hozhatók a gumiabrancsokkal. A zaj szint és konkrét összefüggésére a gumiabroncsokkal azonban nem tudunk még számosított választ adni. Köszönjük. Most akkor megadom az előadónak a szót. A zaj és közlekedés Európában, tehát aktuális témák. Néha csak a sötétben tapogatózunk, hogy milyen hatása van a zajnak az egészségre. Egyesek azt mondanák, hogy nálunk sokkal nagyobb probléma a vasút zajszennyezése, hiszen hogyha az acél acéllal érintkezik, a sokkal nagyobb zajt okoz, mint a gumi az aszfalton, van, aki azt mondja, hogy ez sokkal fontosabb kérdés lenne a vasút zajszennyezésével foglalkozni. De most tudjuk meg azt, hogy hogyan osztályozzák a különböző források hatását. Egy felszólaló közben jelentkezett, eh, kolléga, eh, egy, eh, már korábban jelentkezett, neki még meg kell, hogy adjam a szót, és aztán térünk vissza arra, amit mondtam. Köszönöm, elnök úr. Azt szerettem volna még elmondani, hogy van itt még egy további aspektus is, amivel foglalkozni kell. A gépjárművek a városokban okozzák a legnagyobb szennyezést, és az új gépjárművekről, a zajról beszélünk, de az, a régebbi járművekkel is foglalkozni kell, mert ezekből van több az utakon, ezek már megkapták az engedélyt a forgalomba hozatalra, és egy-két évvel a használatba vételük után némelyik jármű nagyon nagy zajt ad ki, mindenféle technikai, műszaki ellenőrzés ellenére, mert ezek a műszaki ellenőrzési határértékek nem egységesek és nem szigorúak eléggé. Tehát az idősebb gépjárművekre külön kategóriákat kéne létrehozni, mert ők nem hasonlíthatók össze az újakkal, de rájuk is kell szabályozást találni. A típus engedélyezés tehát nem merítjük ki a témát. A 92 decibeles határ úgy érzem, hogy nem elegendő. Sok jármű van, amely ennél sokkal zajszennyezőbb, tehát kéne egy olyan javaslat, amely közös adatbázist hoz létre a különböző specifikációkkal, a gépjármű kategóriákkal. Tehát akkor az előadótól kérdezem. Nyilván a típus jóváhagyásnál eleve be kell tartani a zaj normákat. Mi van a régi gépjárművekkel? Akkor tényleg most már megadom az előadónak a szót, Miroslav Uszki úrnak, hogy lezárhassa a vitát és válaszolhasson a felvetésre. Yeah, thank you. Thank you very much indeed for, for... Köszönöm szépen a vitát, az eszmecserét, és az időt, amit kaptam. Természetesen megért értettem az utolsó kérdését, ami a típus engedélyezést illeti. Mindenki érti valószínűleg, hogy például a minibusznak más szabvány kell, mint egy sportautónak például, vagy egy teherautó, vagy kamion esetében szükséges. A bizottság osztályozása, vagy az én osztályozásom is bizonyos speciális intézkedéseket vagy mérték, mértékeket tartalmaz. A kollégák néhány kérdést felvetettek, nek, feltettek nekem, mint jelentéskészít, Merkis kolléganő már nincs itt. Nem baj. Az én javaslat visszatért az eredeti tesztmódszerekhez, amelyeket már alkalmaztak 20 évvel ezelőtt is és nagyon nehéz lenne ezeket összehasonlítani másokkal, vagy teljesen új módszereket alkalmazni. Ha jól értettem, a német megoldás az lenne, hogy el tudjuk fogadni a módszereket, ami növelni 2 méterről 3 méterre a gyorsulást, de egy decibel szeretnék minden egyes kategóriában. Úgy gondolom, hogy maradjunk inkább az eredeti javaslatnál, ami a négy szakaszt illeti, Holger Kramer említette ezeket, száz százalékig egyetértek azzal a magyarázattal, amit Bass mondott a zöldek nevében. Meg kell nézni, Előre kell tekintetünk a távoli jövőbe is, és tudom, hogy egy motorfejlesztési ciklus 8-12 év. Vagyis, hogyha ambíciózusak akarunk lenni, mert olyan sokan használták ma ezt a szót itt ma, és akkor a négy szakaszt bevezetnénk, és így mód, igyekeznénk felmutatni bizonyos irányt az ipar számára. Persze megértem, hogy hatásvizsgálatra van szükség az egyes szakaszok után, stb. stb. Az elektromos autókkal kapcsolatban igazából ez nem a mi szakbizottságunk témája az egészségvédelem, stb. a mesterséges zaj a járművek esetében a mi szempontunkból elég őrült dolog. Anya Weiskarber szempontjából lehet ez érdekes, hogy az ipari IMCO, az IMCO szag, az IMCO-ról van szó. És nyilván a jogalkotás foglalkozhat bizonyos dolgokkal, amelyeket itt felvetettek az ő területükön, ami a, a közegészség védelmét illeti. Hát én azt gondolom, hogy mesterséges zaj, keltés elektromos autóknál nem szükséges a mi megközelítésünkből nézzük a zöldek kérdéseiket, ugye az ambíciókról van megint szó, szóval van, aki azt mondja, hogy realistábbnak kell lenni, másrészt azt mondják, hogy ambíciózusabbnak kell lenni. Kedves kollégák, higgyék el, nekem mindent elkövettem, és igyekeztem kompromisszumra törekedni a módosítókkal is, törekedtem arra, hogy együtt működjek az összes árnyék előadóval, és azt gondolom ezért született meg jó néhány kompromisszum. Amit a közlekedés irányításáról mondtuk, megfelelő eszközök, lehetőségek bevezetés. Az egy, egy nagy kamion, egy nagy teherautó ugyanolyan zajt csinál, mint 20 sportautó. Tehát, hogyha el tudjuk kerülni a közlekedést, és nem engedjük be ezt a forgalmat a városba, akkor szerintem sok mindent meg tudunk takarítani, és sok életet tudunk megmenteni a végén. Az első szakasz megszüntetésem. Itt az a liberálisoknak van egy véleményük, ez ugye pont az ellenkezője annak, amit mondtak. Igyekszem majd kompromisszumra törekedni a négy szakaszsal, és a lehető leggyorsabban elkészítem ezt. Köszönöm szépen a, az eredményes vitát, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen Miroslav Hucki. A módosítók határideje június 6-a, 12 óra. A módosítókról pedig itt a szakbizottságban június 20-án, 21-én döntünk, aztán július 10-én szavazunk, és minden bizony a 2012. októberében lesz plenáris szavazás. Vagyis a második olvasatra még van kellő időnk ebben az időszakban, ami azt jelenti, hogy jól állunk összességében. Köszönöm szépen a hozzászólásokat, a felvetéseket. A következő az ötödik napi rendi pont a közbeszerzés. Westlund kolléganő az előadó, és kizárólag ő neki adok szót. Köszönöm szépen. a közbeszerzésről beszélünk itt, ami természetesen nagyon fontos a szakbizottságunk szempontjából, és a GDP 18%-a esik ezen terület alá, és számos ember találkozik ezzel a közbeszerzéssel, mint jelenséggel a munkája során. Ez természetesen fontos a fenntartható fejlődés szempontjából is, és megfelelő módon kell alkalmazni a törvényeket. Meg kell említeni a 2020-as stratégiát is például. A közbeszerzés keretében kell haladást elérnünk szerintem. Úgy gondolom, hogy az EU jogot úgy lehetne alakítani itt, hogy eh, a megbízók tényleg felelősséget vállaljanak. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a jogi előírások ezben a tekintetben akadályokat jelentenek az egészségvédelem, a környezetvédelem mindenképpen olyan fontos pontok, amiket itt figyelembe kéne venni. Azt szeretném javasolni, hogy több lehetőséget kellene teremtenünk az életciklus figyelembevételére és a költségek figyelembevételére, és a fenntartható termelést is szem előtt kéne tartani a közbeszerzések értékelése során. És ide tartozik az is, hogy ugyanaz a munkáért egyenlő bért elvet is figyelembe kéne venni. Azon szolgáltatásokról és árokról van itt szó, amelyek szociálisan és környezetpolitikai szempontból is alkalmasak az a beszerzésre. Éppen ezért megfelelő szabályokat kell alkalmazni, méghozzá úgy, hogy a kor korrupciót megelőzzük. Fontos az is, hogy a helyi szinten döntsenek arról, hogy milyen kritériumokat alkalmaznak a közbeszerzésben. Úgy gondolom, hogy a helyi önkormányzatoknak beleszólási jogot kéne adni abba, hogy a saját adóbevételeikkel mit kezdenek. Különböző formájú piacok vannak, igyekeztem itt ezt figyelembe venni olyan értelemben, hogy a piacon igyekszünk a meglévő problémákat észszerűen megoldani. Vagyis egy fenntartható társadalom a cél, és egy széles körű politikai megoldásra szeretnék törekedni ebben a témában. Az Európai Bizottság a javaslatában felhívta a figyelmet arra is, hogy a helyi önkormányzatok fontos szerepet kell, hogy kapjanak, hiszen az egész társadalom szempontjából a közbeszerzés fontos. Ezért lehetőséget kell adni arra, hogy a vízgazdálkodásban, vagy a hulladékgazdálkodásban az önkormányzatok összevonják a feladataikat, vagy összeálljanak a feladatok megoldására. Vagyis az alvállalko- a következő pont pedig az alvállalkozók kérdése, tehát nekik is be kell tartani az előírásokat, és a, amennyire csak lehet az alvállalkozók bevonását korlátozni kellene, hogyha ez túlságosan elterjed. Vagyis az eredeti formáikban kell végrehajtani a szerződéseket, és az illegális versenyt azt ki kell szorítani. A megbízóknak kísérletet kell tenniük arra, hogy a szociális szolgáltatások esetében a társadalom szempontjából fontos követelményeket betartassák, például az energia, a közlekedés területén ezt be kell tartani vagy a recycling témáját nem szabad előtt téveszteni, az egészségügyben is észszerűen kell a feladatokat elvégezni, vagy az oktatásügyben is. Úgy gondolom, hogy a szakbizottsági szavazás megkönnyítése érdekében igyekszem majd kompromisszumos javaslatokat összeállítani a módosítók alapján, és kíváncsian várom a többi véleményét itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen Westland kolléga, most pedig az árnyék előadók következnek. Miroslav Mikolásics az első, aki szót kap. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, igen, tisztelt előadó. Egy néhány írásban előkészített gondolatot szeretnék felvetni. Azt hiszem jó alkalom ez arra, hogy egy ilyen fontos témát felvessünk. Teljesen egyetértek abban, hogy ez a téma rendkívül fontos a politikusok számára, és konkrétan itt a szakbizottságunk számára. Akkor pedig néhány eh, szempontot szeretnék eh, felvetni, amit előkészítettem. A közbeszerzés egy nagyon fontos eszköze a növekedésnek, és sarokköve a belső egységes piacnak. Alapvető szerepet játszik abban, hogy infrastruktúrális termék és szolgáltatás területen igényeket elégítsen ki intelligens, fenntartható és befogadó növekedés esélyeit tudjuk ezzel megteremteni és ehhez megfelelő kereteket kell alkotnunk. Az előadó teljes joggal fókuszált a véleményében a fenntartható közbeszerzés témájára a gazdasági, a szociális és a környezetvédelmi területen. A legtöbb meglátásával egyetértek a tervezetéből. Azt gondolom, hogy ha egyszerűsítjük az a szabályokat, és új innovatív, fenntartható kritériumokat tudunk kialakítani, akkor a közbeszerzés potenciálját ezzel párzamosan növeljük. Az innovatív, fenntartható kritériumoknak összhangban kell lenniük a 2020-as stratégiával, és a foglalkoztatás, az innováció, az oktatás, a szociális befogadás és a klíma, energia, területén a 20-20-as célokat ilyen módon el tudjuk érni. Ezek a kritériumok segítenek nekünk abban, hogy konkrét lépéseket tegyünk EU és nemzeti szinten, ami alátámasztja a stratégia végrehajtását. Szükség van a verseny erősítésére, és új kihívásokkal kell foglalkoznunk ezen a területen még hozzá oly módon, hogy túl, csökkentjük az administratív terhelést a szerződő felek számára. Ide tartoznak a régiók, a helyi ön, a regionális és helyi önkormányzatok, illetve egyéb testületek lehetőséget kell, hogy kapjanak arra, hogy környezeti, szociális, közegészségügyi politikáikat támasszák alá a közbeszerzések területén is. Ezért az legalacsonyabb ár kritériumjának törlését javaslom, és a megfelelő döntést kell hozniuk a saját igényeikből kiindulva ezeknek a szerződő feleknek, és ilyen igények lehetnek például az egészségvédelem is. A pénzért a legjobb minőséget kell, hogy legyen a célkitűzés. Ezt külön üdvözlöm az élelmiszer és az egészség területén, miközben a termelési módszerek meghatározása fontos szerephez jut, és a kedvezményezettek érdekében ezeket a tényezőket figyelembe kell venni. Figyelembe vesszük az életciklus megközelítést, ez egy további fontos ösztönzője a, ennek a közbeszerzési fejlesztésnek. Az innovációt és egyéb dolgokat kell figyelembe vennünk Összefoglalva támogatni tudom a raportőr pozícióját abban, hogy az új irányelv nem fenyegetheti, vagy nem akadályozhatja az önkormányzatok együttműködését a közbeszerzések területén víz és hulladék gazdálkodásban. Köszönöm szépen, Sanoni óra következő. Alde. Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Manders kollégám elemzését olvasom fel, aki a liberális frakció árnyék előadója, és nem tudott eljönni ma a szakbizottsági ülésre. Megköszöni az előadónak ezt a nagyon kemény és nagyon fontos munkát és a véleménytervezetet is. A liberális frakció eh, támogatja a bizottság javaslatait, hogy legyen új eh, irányába közbeszerzésről, ugyanis a belső piac jobb működése, illetve a közbeszerzések hatékonysága nagyon fontos prioritást jelentenek a frakciónk számára. A közbeszerzések kulcsfontosságú szerepet játszanak az Európa 2020-as stratégiában is, hiszen olyan eszközről van szó, amely a piacra támaszkodik annak érdekében, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést valósítson meg, miközben egyre hatékonyabban használja fel a közpénzeket. A frakciónk állása tehát a véleménytervezetről ez, és a következő. Szigorúbb paramétereket is meghatározhatnak a hatóságok, tehát tovább mehetnek az európai jogszabályoknál, hogyha a környezetvédelmi vagy szociális szempontokról van szó. Ez nyilván nem kötelező. A frakciónk nagyra becsüli a KKV-k szerepét is. Ezeknek több lehetőséget kell biztosítani arra, hogy részt vehessenek a közbeszerzési pályázatokon. A szociális és környezetvédelmi kritériumok arra kell ösztönözzék a vállalkozásokat, hogy több lehetőséget használjanak ki, és nem szűkíthetik ezek a részvételt. Az előadó javaslatai eh, támogatják az új normák és címkék bevezetését a közbeszerzési eljárások esetében is. A liberális frakció támogatja ezeket a módosító indítványokat, akkor, hogyha ezek eh, igazságosabbak a eh, címkéknél. Az új normák felhasználása tehát segíti azt, hogy környezetvédelmi és szociális kritériumokat határozzanak meg a közbeszerzési pályázatok kiírói. Szeretnénk még egyszer megköszönni az előadó munkáját, és várjuk a közös további munkát. Köszönöm, Kárslöter következik. Ja, tackar föredraganden för hennes förslag. Jag tycker... Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadó javaslatait. Azt hiszem, hogy minden, ami ebben a szövegben szerepel, ebben a dokumentumban szerepel, nagyon jó. Vannak itt fontos gondolatok, már legalábbis a Környezetvédelmi Bizottság szempontjából. Például az, hogy a gazdasági szempontból legelőnyösebb folyamat meghatározását kibővítjük a környezetvédelmi és szociális szempontokkal, ez egy nagyon fontos újdonság de talán van valami, ami ugyan nem a mi hatáskörünkbe tartozik, de mégis tehetnénk valamit az ügyben. A közbeszerzés egyik problémája szerintem manapság az, hogy nagyon összetett folyamatról van szó. Helyi önkormányzatok, regionális önkormányzatok nem használnak fel minden lehetőséget, ami a rendelkezésükre áll annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, szociális szempontokat behozzák, és tényleg környezetbarát eljárásokat valósítsanak meg. Az egyszerűsítés a kulcs itt. Talán egy meghatározást be lehetne még ide emelni, az Egyesült Államok már ezt megvalósította. A közbeszerzés az nem valami fajta dogma, egy csak szigorúan belső piaci ideológia. Itt arról van szó például, mondjuk az élelmiszer vásárlásnál, friss élelmiszerek vásárlásánál megnézhetjük, amit az Egyesült Államokban tettek. és ezt követhetjük, ha minden mást megvalósítanak, minden, minden pályázó mindent teljesít, és mondjuk csak 5%-os árteljesítmény van, akkor a, a legolcsóbb, a legolcsóbb és az utána következő ajánlat között, akkor megkaphatja az utána következő ajánlata a győztes helyet, megnyerheti azt a pályázatot, akkor, hogyha helyi a beszállító, vagy helyi az illető. Ahogy az előadó is javasolja, hogy megpróbálunk itt mondjuk magasabb normákat kérni a különböző környezetvédelmi és szociális szempontokban, mondjuk az állatok való bánásmód, és így tovább. Hát mondjuk, ha arra gondolunk, hogy a húsiparnak ez milyen nehézségeket jelent, hát igen, persze az állatjólétet támogatjuk, de lehet, hogy itt ennek a betételével csak bonyolítanánk a kérdést. És aztán van még egy dolog, újfajta lehetőségek nyílnak itt meg a hatóságok számára, az önkormányzatok számára a szolgáltatás vásárlásra. Nem hétköznapi eljárásról van szó, ugye? Senki nem tud garantálni semmifajta szerződést, hanem verseny folyik az ügyfélért. Ezért fontos, hogy a helyi és regionális önkormányzatok lehetőségeket kapjanak arra, hogy környezetvédelmi, szociális, egyenlőségi követelményeket, minimum követelményeket megszabjanak minden olyan vállalat esetében, amely részt kíván venni egy ilyen tenderen. A szerződés értékét nyilván nem lehet előre meghatározni, mert hát nyilván nem lehet tudni, hogy ki milyen szolgáltatást választ majd. De ettől függetlenül nagyon jó javaslat ez, és szerintem jó megoldással fogunk előállni. Egyetlen egy picike kritikám van a fenntartható fejlődés mindenkinek ezzel kapcsolatban. Hát nem ezért vásárolunk dolgokat, hanem azért, hogy a lehető legjobb terméket, a lehető legjobb áron, a lehető legjobb környezetvédelmi és szociális feltételek mellett megkapjuk. Tehát erre kéne odafigyelni, nem pozitív vagy negatív, ez csak a pénzünkért jó értéket akarunk. Julie Görling. Thank you. Um, I think we... Köszönöm szépen. Abban egyetértünk, hogy Európának a cégei számára új lehetőségeket kell teremteni a technológiafejlesztéshez, és e- ebből a zöld technológiákból az állam is profitálhat az EU GDP-je 20%-a közbeszerzésen keresztül jut el a cégekhez, tehát ez egy fontos tényező. A bizottság nagyon átfogó egyszerűsítési javaslatokat tesz, ezt üdvözlöm, és több rugalmasságot mutat úgy tűnik, amit ugyancsak üdvözlök. Különösen örülök annak, hogy az innovációs partnerség is megfogalmazódik a bizottsági jelentésben. Ezt környezeti szempontból is tovább lehetne fejleszteni valamennyiünk javára. És ez érvényes az árképzésre is, hogy ne csak az árak szabják meg, hanem más motivációk is hozzájáruljanak a célokhoz. A javasolt egyszerűsítési javaslatokkal kapcsolatban meghallgattam az előadót, különösen a partnerséggel kapcsolatban. Az környezeti szempontból szerintem ez nem domborodik ki azonban a véleményben kellőképpen, amit ő gondol. A következő megjegyzéseim lennének a véleménnyel kapcsolatban. Szerintem a véleményünk túlnyúlik a hatáskörünkön több ponton munkaügyi témákba beleszólnánk, az ILO konvencióra hivatkozik. Szerintem ez nem a mi dolgunk, nem releváns itt ez a közbeszerzésekkel általában kapcsolatban. Tehát lehet, hogy jó a gondolat, de nem a bizottságunknak kell ezt itt megfogalmazni. Ezt a foglalkoztatási bizottságra hathatjuk. Ennek is tagja vagyok, és onnan nézve mi nagyon vigyázunk arra, hogy ne szóljunk bele a környezeti bizottság dolgaiba, tehát ezt ellenkező irányban is meg kéne valósítani. Nem világosak számomra a fenntartható fejlődés definícióni. Az INKO bizottság előadója által megfogalmazott szövegben ugyanezek a kifejezések fordulnak elő, például a 11-es pontban, amelyek azonban nem jól definiáltak. A life cycle criteria, hogy mit jelent ez? Nem értem ezt. Életciklus alapú kritériumok. Jó, jól hangzik, de mit jelent? Ilyen alapon nem lehet szabályokat megalkotni, és garantálnunk kéne, hogy mindenki a a, az érdekeltek közül ráharap a dologra. Tehát valóban a szociális fenntarthatóság nem a jó kulszó. Itt közel kell hozni a szerződések témáját, az EU közbeszerzési eljárását a pályázókhoz. Nem az a célunk, gondolom, hogy további pereks eljárásokat generáljunk. Tehát a jogalapot nagyon világosan kell meghatározni, erre irányult tehát a kérdésem, hogy mi is ez a jogalap. Látok itt még valamit, aminek jó a szándéka, ugye, hogy csökkentsük a bürokráciát, modernizáljunk, egyszerűsítsünk, de sok fenntartásom van azzal kapcsolatban, hogy ez mennyiben lesz majd megvalósítható, sőt, nem tudom, hogy ezek a javaslatok tényleg ezt szolgálják-e. Megadom most akkor a bizottságnak a lehetőséget, hogy reagáljon a felvetésekre. Van-e itt valaki a bizottságtól? Én Dejánának hívnak, a Markt főigazgatóságon dolgozom. Köszönöm az előadónak a, az érdemi felvetéseit, és másoknak is. Általános elnök egy kicsit eltávolodna a mikrofontól, mert nagyon rezeg itt minden. Elnézést. Tehát csak egy általános üzenetem lenne a bizottság nevében, és ez a következő. Minden további javaslat a szerződéseken fog alapulni, a diszkrimináció ellenes kitételeken különösen, tehát bármilyen módosító születik, egyik sem lehet diszkriminatív, diszkriminatív fennálló. Ennek a tükrében fogjuk azokat megvizsgálni, és annak a tükrében, hogy a szerződő felekre ne rójunk újabb terheket. A legnagyobb probléma ugyanis minden, mind a két ügyfélkörből a túlzott bürokrácia volt. Köszönjük szépen! Utoljára pedig akkor az előadónak adom vissza a szót. Tack för alla eh, snälla ord. Köszönöm szépen, köszönöm ezeket a baráti szavakat. Remélem, hogy így tudjuk folytatni a munkát, közös megoldásokat alakítunk ki. Azt gondolom, hogy egy kérdés, amely újra és újra felmerült itt, az volt, hogyan tudunk mérlegelni abban az ügyben, hogy az ön, helyi önkormányzatok hogyan tudnak saját igényeikhez igazodó döntéseket hozni, ez a demokrácia egy fontos elve. Mi természetesen, mi itt ezen a szinten nem tudunk döntést, konkrét döntést hozni, hiszen vannak nemzeti és regionális helyzetek, előírások, rendelkezések, amelyeket egyszerűen figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy a közbeszerzések esetében időnként több mint száz beszállító jelentkezik, vagy pályázó jelentkezik, és ilyenkor észszerű, hogy a helyi önkormányzatok beleszóljanak abba a döntésbe, hogy kikap meg egy-egy megbízást. Azt hiszem, hogy ebben nagyjából egyetértés is van. Van lehetőség arra, hogy a regionális együttműködés kereteit kialakítsuk, melyek azok a témák, amelyekre külön akarunk figyelni. Mi mindenek előtt a munkafeltételek, munkakörülmények témájában lépnénk fel az egészségügy, a munkahelyi egészségügy, illetőleg kik a haszonélvezői egy-egy szolgáltatásnak. Ez egy fontos dolog. Előfordulható, hogy a foglalkoztatási szakbizottság más megközelítést alkalmaz, de úgy gondolom, hogy a mi hatáskörünket teljes mértékben használjuk ki. Köszönöm szépen Westlund kollégának, nagyon fontos jelentés ez, amiről beszélünk, hiszen sok ezer helyi politikus, önkormányzati politikus van jelen, és ők érdekeltek a pályázatok rugalmasságában, ami pedig bennünket illet, az az, hogy a, alaposan figyelembe tudjuk venni a környezeti mérlegelés lehetőségeit is. Ennek megfelelő utat kell kínálnunk, és most Június 7-a a módosítók beterjesztésének határideje 12 óra. Szavazás még nyári szünet előtt lesz, július 10-én. Az IMCO-ban, amely a koordináló szakbizottság, október 10-én szavaznak, és minden bizonyal decemberben kerül a jelentés a plenáris ülés elé ahol megvitatjuk és szavazunk. Köszönöm az összes kollégának. A többi két napi rendi pont már, amit már elmondtam az elején, tehát a 6-os 7-es, a következő ülésre került áthelyezésre. Akik koordinátorok, azokat holnap kilenckor üdvözlöm pontosan itt, az összes többi képviselővel 10-kor találkozunk a szavazásokkal, hozzák magukkal a szavazókártyákat, hogy surlodásmentesen járhassunk el. Mindenkinek minden jót, holnap esti. Holnap találkozunk.